Mesdames, Messieurs, bonjour, chers collègues. Nous allons commencer la session d'aujourd'hui. Kedves kollégák, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Akkor kezdjük a napi rend elfogadásával a mai ülést. Van-e megjegyzése valakinek? Nincs, akkor elfogadottnak tekintjük. Ami az elnök közleményeit illeti, erre holnap kerül sor. Úgyhogy á, rá is térhetünk már is a harmadik pontra, a műhely találkozóra, a nőket sújtó szegénység fő okai. Ez a címe, és ez rendkívül fontos téma, aktuális téma, és úgy gondolom, hogy a mai meghívottjaink nagyon sok hasznos ö, dolgot fognak elmondani ebben a témában, hogy megértsük, hogy miért is érinti a nőket elsősorban a szegénység jobban, mint a férfiakat, és ezért engedjék meg, hogy körünkben az első előadónkat üdvözöljem. a Geringer asszonyjal kezdjük, aki Németországból jött el hozzánk, és aki a nemek egyenjogúságáról, illetve a nők szegénységének fő okairól fog beszélni. Azt szeretném elmondani, hogy ki is Ágnieszka Geringer, hogy tudják, ezt angolul fogom tenni. Ágnieszka Geringer kutató, a Göttingeni Egyetemen Németországban. 2010. júliusában ö, készítette a doktoriát a Torinói Egyetemen. Stefan Kassen professzorral együtt ö, egy anyagban ö, a családokra vonatkozó szakpolitikákkal foglalkozott ö, a nők részvételét illetően az Európai Unióban. Parancsoljon, ön a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak hogy bemutassam ezt a munkát. Az előadásomnak az a célja, hogy a workshop különböző témáiért bevezessem. De mielőtt a nőket sújtó szegénységről általánosabban beszélnénk, leszögezném, hogyha nincs egyenlőség a jövedelmek tekintetében, akkor abból adódik már a női szegénység. Úgyhogy a jövedelmek egyenlőtlensége nagyon szorosan kapcsolódik a női szegénységhez. Előadásom alapját annak a projektnek az eredményei alkotják, amelyet Csevek Mázen professzorral és a és Carlos Idelobusszal, a Göttingen Egyetem tanárával együtt készítünk. Általánosságban, és nem neutrális, nem semleges módon fogalmazva, a, e, Európában növekedett a tartós szegénység és a jövedelmek közötti egyenlőtlenségek. Itt látjuk az ábrán a jobb oldalon az azt, azoknak az arányát látjuk, akiket veszélyeztet a szegénység, és a baloldali ábrán a GNI-t tettük fel. Mind a két fogalom, a jövedelem egyenlőtlenség és a szegénység egyaránt kapcsolódnak a jövedelem elosztáshoz, az adórendszerekhez és a demográfiai változásokhoz. Tudományos viták folynak arról, hogy ezen tényezők közül melyik befolyásolja a leginkább a nők, nőket sújtó szegénységet. most konkrétabban a szegénységgel foglalkozunk. Látjuk, hogy jelentős a különbség a szegénység tekintetében egész Európában az életkorcsoportok között és az időbeniség tekintetében is. Erről szeretnék most mutatni néhány adatot. Hogy lássák, hol van ez a szakadék, ez a különbség. Eh, hasonlítsuk össze az egyenes vonalakat, illetve a szaggatott vonalakat. Az életkori kategóriák tekintetében azt látjuk, hogy jelentős eh, és tart és, eh, és tartós különbség az évek során szűkült. A 27 tagú, illetve a 15 tagból álló EU esetében egyaránt megfigyelhető ez a tendencia. Megmarad a különbség attól függetlenül, hogy hogyan definiáljuk a jövedelmet, függetlenül attól, hogy rögzítünk egy referenciaértéket, értéket, vagy független attól, hogy a szociális transzfereket megelőzően, vagy azokat belefoglalva vizsgáljuk-e ezt a tényezőt. És miközben azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek esetében szinte nincsen különbség a nemek között, ez a különbség a későbbi életkor csoportokban egyre nő a 16 és a 24 év közöttiek kategóriában látjuk, hogy elég jelentősé vált már ez a különbség. Sokkal több a szegény a nők a lányok körében. Azt is látjuk, hogy az első csoportban az egész fiataloknál nagyobb a különbség, mint a többi életkori csoportban. Azután szűkül a gender gap, az idősebb korosztályokban, és utána megint nő a nyugdíjas korúak körében. Ezen utolsó csoportnál, tehát a nyugdíjasok körében érdekes megfigyelni azt, hogy abszolút értelembe vett szegénység, illetve a szegények aránya csökkenést mutatott, és volt egyfajta konvergencia a nemek közötti szegénységi mutatókban. A nemekhez köthető szegénység kapcsolódik a háztartás típusához. Hogyha a nők és a férfiak különböző típusú háztartásokban élnek, és Ekközben azt látjuk, hogy a rosszabb helyzetben vannak a, azok a háztartások, ahol a nő a, az eltartó. Nézzük meg, hogy mindez eh, milyen hatásokat gyakorol a következő ábrákon a fönti ábrán a különböző háztartás típusokat szüntettük fel. A legjellemzőbb, hogyha ugye, két felnőtt, utána egy felnőtt, aki nő, illetve egy felnőtt, aki férfi. Az egyszülős háztartásokat tüntetik fel azután az alsó ábrán, és itt az nagyon jól látható, hogy ahol hogy sokkal reprezentatívabb a nős, azaz egy szülős háztartás, ahol a nő ez az egyetlen szülő, mint ahol a férfi, tehát az ő körükben sokkal nagyobb a szegénység. Ezek azok a háztartások, ahol nagyon gyakori a szegénység. Ha megnézzük a háztartások gazdasági helyzetét ennek az ábrának az alapján. Most itt leolvashatjuk a 9 típusú háztartás típus esetében, hogy mik az átlagszámok a jövedelem eloszlásban. A harmadik háztartás típus, ez ahol idősebb a nő, egyedülálló nő él gyermek, gyerekkel, gyerekekkel vagy anélkül, illetve az egyszülős nő, a nő, anya él e, egyedül a gyermekkel. Itt a potenciálisan a legnagyobb a szegénység kockázata ahol két szülőből vagy több felnőttből áll a háztartás. Nos, ezekben a háztartásokban általában magasabb a jövedelem. Különböző európai országban néztük meg ezt a helyzetet, és elég sajátos kép rajzolódik ki két példát szeretnék most bemutatni önöknek. Bulgária az egyik. Itt azt látjuk, hogy az idősebb nők nagyon gyakran a jövedelem elosztásban az első tizedben találhatók, és az egyszülős, egy férfi szülős háztartás és elég súlyos problémákat jelent, ők is ugyanebben az első tizedben vannak. Az adatok tehát rávilágítanak arra, hogy igenis nemekhez köthető bizonyos fokig a szegénység, hogy kapcsolódik ahhoz, hogy valaki nő vagy férfi. És azt is érdemes megjegyezni, hogy két fő olyan tényező van, ami magyarázatot adhat arra, hogy miért vannak kedvezőtlenebb helyzetben a nők. Az első ilyen tényező a háztartás összetétele, a másik pedig, hogy a jövedelem elosztás tekintetében milyen pozíciója van a háztartásnak. Nézzük meg az elsőt, a háztartás összetétele. A szegénység és a nemek közötti különbséget befolyásolja az, hogy most a nőből áll-e a háztartás, hogy az adott háztartásban egy szülő él a gyermekkel, és ez a szülő nő, vagy elváltak, vagy idősebb nő egyedül él. A második szempont az úgynevezett házasságpiac, hogyha a házasság, mint pozitív tényező jelen van, akkor a szegénység és a jövedelem egyenlőtlenség is csökken. Itt, itt nincs igazán sok esély a beavatkozásra. A szakpolitika szempontjából ezért érdekesebb az a második csatorna, ahol hatást fejhetünk ki, ez pedig a jövedelem elosztásból adódó helyzete a háztartásnak. Itt, a, ahol a nő a háztartás feje. Nos, ezekben a háztartásokban gyakoribb a szegénység, mint olyan háztartásokban, ahol a férfi a háztartás feje. Mind a kettő esetben az alsó jövedelem szegmensben vizsgáltuk. Itt a jövedelmek, a munkaerőpiacon való részvétel a két legmeghatározóbb tényező a foglalkoztatási helyzet nagyobb befolyást gyakorol a szegényebb háztartások esetében, mint a gazdagabbaknál. És ez mindenképpen befolyásolja a, vagyon, a szegénységgel kapcsolatos helyzetét a háztartásoknak. Valószínűleg a nőkkel szembeni diszkrimináció munkaerőpiacon itt fontos szerepet kap, de erről majd még részletesebben fogok később szólni illetve mások fognak erről előadást tartani. A konklúziók, nos elég jelentős a nemekhez köthető különbség a szegénység tekintetében. Két különböző típusú háztartáson, a leghátrányosabb helyzetben, ahol nő a háztartás feje, és hogyha ezeknek a háztartásoknak a helyzetét javít, jelez, javít, helyzetén javítanák, az a csökkentető lenne a szegénység, és egyenlőbb lenne a jövedelem ki, eh, elosztás. Nagyon köszönöm az előadást. Azt hiszem nagyon pontosan felvázolta a nők jelenlegi helyzetét a különböző korcsoportokban, illetve azt, hogy mennyire kiszolgáltatottak a szegénységnek. Említette, hogy ez nagyon sokban függ attól, hogy milyen mértékű a fizetés különbség a nők és a férfiak között, illetve hogy mi a különböző családok összetétele, hogy egyszülős vagy kétszülős modellről van szó. Most akkor lehet kérdezni az első előadónktól. Ha valaki szeretne kérdezni, kérem, most tegye. Evidujem pani Suca a... Sújca kollega nő jelentkezett, parancsoljon. Köszönöm szépen. Rendkívül érdekes volt ez az előadás. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a délután folyamán még hallunk erről a témáról is, és másokról is. Tény az, hogy a szegénységnek nagyon sok oka van. A legtöbb azonban struktúrális jellegű, mint például a munkanélküliség, a továbbképzési lehetőségek, oktatási lehetőségek, pénzügyi helyzet, vagy az egészségügyi rendszerhez való hozzáférés. Láthattuk, hogy országonként milyenek a különbségek. Valószínűleg ez attól függ, hogy az egyes tagállamokban milyen mértékű a gazdasági fejlettség, függetlenül attól, hogy mindannyian az EU-ban vagyunk. Amikor a háztartások összetételét említette, azt szeretném elmondani, úgy hiszem, a legtöbb országban az idősebb nők problémája az, hogyha kikerülnek a munkaerőpiacról, sokkal nehezebb oda visszakerülni. Persze lehet, hogy ez egy külön téma lenne, amit érdemes lenne részletesebben megvitatni. Aztán lehet, hogy nem veszik figyelembe megfelelő mértékben a szegénységben élő nők helyzetét, és ezért több a problémájuk az idősebb nőknek, mint a férfiaknak. Azt hiszem, ez megint csak egy olyan téma, amit érdemes lenne megvitatni. Tehát, hogy hogy lehet visszakerülni a munkaerőpiacra. A nőknek az is probléma, hogyha meghallgatást ö, ö, ajánlanak nekik. A 45-55 éves korcsoportban már abszolút semmi esélyük nincs, úgyhogy ez is probléma. Nagyon köszönöm az előadását, de a szociális és egészségügyi rendszereket is érdemes lenne talán megvizsgálni, és azt gondolom, hogy itt is lesznek bizonyos konklúziók, amiket levonhatunk majd most a mai délután folyamán. Köszönöm szépen. Ďakujem veľmi pekne. Sú ešte ďalšie pripomienky alebo otázky? Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, megjegyzés? Ak nie, tak prejdeme. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte raz. Amennyiben nincs több kérdés. Köszönöm akkor első vendégünknek ezt a rendkívül értékes előadást. Nagyon sok mindenről hallottunk. Akkor most a többi meghívott következik. Univerzitív Antwerpách v Belgicku. Tim van Lanker doktor az Antwerpeni Egyetemről, Belgiumból. Ő a szegénység következményeiről fog beszélni, a nők munkakörülményeire és gyermekeik életére. Öt követően pedig ismét egy hölgy következik. Parancsoljon, uram, az öné a szó. So, hi everyone, thank you for having me here. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, hogy meghívtak, hollandul fogok beszélni. Szeretném ismertetni annak a jelentésnek az eredményeit, amelyet a szakbizottság megbízós, megbízásából én állítottam össze. A nők körében vizsgáltuk a szegénység hatását a nők életére és munkakörülményeire. Itt aktív életkorú és nőkről van, és férfiakról van csak szó, tehát a nyugdíjasokat kizártuk, és csak a viszonylagos szegénységi küszöb alatti személyekkel vettük be az elemzésbe. A Horvátországra sem terjedt ki a vizsgálat, tehát a 27 tagú EU-t vizsgáltuk. Általánosságban, és ez aztán világosá vált az előző előadásból is, magasabb a szegénység a nők körében, mint a férfiaknál. Itt, hogyha aktív életkorúak esetében 19, illetve 17 százalék a két arány nők és férfiak esetében, de nagyon nagyok a különbségek az egyes országok között. Dániában, Finnországban, Hollandiában, de Csehországban, Cipruson és Szlovéniában is viszonylag alacsony a nők szegénység kockázata. Romániában, Spanyolországban, Görögországban, Bulgáriában és Olaszországban viszont különösen magas a nők körében a szegénység kockázata. És azt is, lá- azt is látjuk, hogy a nők különböző csoportjai között nagy különbségek vannak. Például nem EU-ból származó, hanem migráns hátterű nők esetében sokkal nagyobb a szegénység kockázata. Természetesen vannak más csoportok is, például a fogyatékossággal élő vagy a roma nők, akiknél különösen nagy a kockázat, de ott, itt elég nehéz volt összehasonlítható adatokat összegyűjteni. Ezen a diagramon látják az aktív életkorú nők és férfiak eh, esetében mekkora a szegénység kockázata, itt eh, a gender gap jól látható a nők és a férfiak között. És két érdekes megfigyelést eh, tettünk. Először is Látjuk azt, hogy nem minden országban van meg ez a különbség a nemek között. Néhány országban nincs különbség a szegénység kockázat tekintetében nők és férfiak között. Románia, Dánia, Lengyelország, Spanyolország, Bulgária, Görögország, Magyarország és Portugália ezek az országok. Ezekben az országokban nagyon nagy a szegénység kockázata nők és férfiak esetében egyaránt. Vannak olyan országok, ahol sokkal kisebb a szegénység kockázata. És a legnagyobb a kockáz, a különbség azokban az országokban, ahol mondjuk a, a viszonylag jól teljesítenek az országok a szegénység mutatók tekintetében, éppen ott a, a legnagyobb a különbség a nők és a férfiak szegénység kockázata között. És elsősorban az számít, hogy minél több az egyedülálló nő, egy háztartásban annál nagyobb a szegénység kockázata. Az egyetlen ország, ahol, amely nagyon jól teljesít, és ahol nincs gender gap, az Dánia, és ez az ország az, ahol a szegénység kockázata a legalacsonyabb de nők és férfiak esetében egyaránt. A társadalmi kirekesztést és a munkaerőpiaci helyzetet vizsgáltuk ezután azok a nők, akik kikerültek a munkaerőpiacról, sokkal rosszabb lakhatási körülmények között laknak, és természetesen, hogyha gyakran nedves, struktúrális problémákkal rendelkező lakásokban lakni, ez hozzájárul az egészség megromlásához, és így kerül egy ördögi körbe a nő, mert az egészsége is megromlik. Szegénységben élő nők azután rossz, nehezebben férnek hozzá egészségi szolgáltatásokhoz, például a házi orvoshoz. De ez sem ugyanígy van minden tagállamban. Az egyenlőtlen hozzáférés az egészségi szolgáltatáshoz, a háziorvosi ellátáshoz különösen jellemző a kelet-európai országokra, Olaszországra, Görögországra, Portugáliára és Írországra. A többi országban nem nincs szükségszerűen úgy, hogy a ö, szegénységben élő emberek között itt különbség mutatkozó nők és férfiak között. Következő fontos a tömegközlekedés lehetősége. Ez szorosan összefügg azzal, hogy például tud-e valaki dolgozni egy másik városban, vagy egy másik régióban. És azt látjuk, hogy ha nincs jó tömegközlekedés, akkor ez a helyzet súlyosbodik, különösen például Finnországban, Bulgáriában, Lengyelországban és Romániában, ahol nagyon sok a, a vidék, vagy messze nagy távolságok vannak. A munkaerőpiaci esélyek kapcsán sokat beszélünk arról, hogy a szegénységből legjobban a munkaerőpiaci integrációval lehet kiemelkedni. A nők túl reprezentáltak az úgynevezett nem standard munkakörökben, részmunkaidőben, ahol melyeket jellemzően rosszabbul fizetnek, kevesebb órát dolgoznak a nők, kevesebb szociális jogot, igényjogosultságot építenek fel, alacsonyabb a szociális védelem szintje, stb. És hogyha még gyermeke is van egy ilyen nőnek, akkor valóban nagyon nagy problémát okoz a súlyos szegénység kockázat. A részmunkaidőben végződő nők esetében viszont alacsonyabb a szegénység kockázat, mint a részmunkaidőben dolgozó férfiak esetében, tehát itt pont fordított gender gap adott a család szintjén mérjük, mérve ezeket a hatásokat, hogyha a partner is dolgozik, és két jövedelemmel rendelkezik a család, még akkor is, hogyha ez rész munkaidőből származó jövedelem, jelentősen csökken a szegénység kockázata. A részmunkaidő, tehát egy nagyon érdekes jelenség a nemek közötti egy, egyenlőség szempontjából. Nem kívánatos igazából, mert alacsonyabb bérrel jár, de a szegénység elleni küzdelem szempontjából nem szükségszerűen negatív a részmunkaidő. Persze akkor igen, hogyha valaki egyedülállóként és egy részmunkaidős jövedelemből kell, hogy megéljen. A szegénység a család szintjén probléma. De fontos megnézni, hogy mi történik tehát a család szintjén. A szegénységben élő nők esetében is sokkal jelentő negatív de ugyanez a gyerekekre is igaz. Ha valaki szegénységben nőtt fel, az a tanulásra, munkahoz, munka, munkahoz kapcsolódó esélyeket is jelentős mértékben rontja. Nagyon nagy probléma a gyermekszegénység, eh, akkor, hogyha egyik szülő, eh, vagy egyik szülő sem dolgozik low work intensity eh, esetében. A 27, fős, 27 tagú EU esetében 73% az ilyen esetben a gyerekszegénység aránya. Látjuk, hogy az egyedülálló anyák, akik bevándorló hátterűek, jellemzően nagyon ritkán dolgoznak, és az, ilyen, az ő gyermekeik esetében különösen nagy a szegénység kockázata. Itt látják a kék oszlopokat, ez az a gyerekek aránya, akik egyedülálló anyával, migrán vagy migráns anyával nőnek fel a narancsága pedig az összes szegénységben felnőtt gyerek arányát mutatja. Az EU27 esetében az migráns vagy egyedülálló anyák gyermekeinek a 20 százal szegény, és az összes gyermek 40 százaléka Hollandiában a gyerekek 30%-a eh, nő fel egyedülálló anyával, vagy migráns eh, anyával, és eh, ők teszik ki az összes szegény gyerek felét. Belgiumban, Svédországban az összes gyerek 70%-a nő fel ilyen családokban. És néhány közép- és kelet-európai országokban ez az arány nagyon kicsi. Azaz a szegénység problémájának az oka nem mindenhol ugyanaz. Olyan esetben is lehet, hogy mindeket két szülő dolgozik, és olyan közép- és kelet csak nagyon keveset keresnek, és más esetekben pedig az migráns anya, illetve a egyedülálló anyával felnövő gyerekek esetében különösen csak a szegény Nézzük meg, milyenek a szakpolitikák, hogyan lehet -e a gyermekes családok jövedelmét védeni, és milyen intézkedéseket lehet tenni annak esetében, hogy ne csak munkához, hanem megélhetés biztosító munkához jussanak az emberek. Itt az ábrán látjuk a Social Assistance Benefits, azaz a szociális segélyek rendszerét és hatásait. Látjuk, hogy Írország az egyetlen olyan ország, ahol elég adekváltak a szociális jutatások ahhoz, hogy a szegénység küszöb fölött tartsa az embereket. Dániában az egyedül álló szülős, szülők számára elég a szociális jut ellátás, de a két kereses családok esetében a nettó minimum bér hatását is vizsgáltuk. Dániában, Lengyelországban, Finnországban, Hollandiában, Németországban, az Egyesült Királyságban és Írországban a minimum bért kereső egyedülálló anya a szegénységi küszöb fölött tud maradni, az összes többi országban viszont nem. egy esetleges kiút eh, lehetne a child benefit, eh, a, eh, egy családi pótlék. Ez biztosíthatja azt, hogy a család jövedelme elég legyen ahhoz, hogy a szegénység között fölött maradjon a család. Itt látjuk, hogy ahol a szegénység csökken a pároknál és az egyedülálló anyáknál, több országban a családi pótléknak köszönhetően. Norvégia, Finnország, Dánia és megint Írország, ezek az országok. Itt az egyedülálló anyák e, e, esetében 40 a csökkenti a szegítséget a e, családi pótlék. Szlovákiában, Svédországban, Olaszországban elhanyagolható a családi pótlék hatása, tehát ezekben az országokban még nagyon sok lehetne javítani a helyzetem hogy végül is a foglalkoztatás segítő intézkedésekre rátérve, itt a gyermek gondozási intézmények e, e, nagyon fontosak, és az, hogy a e, szülői szabadság alatt meg elég pénzt kapjanak a szülők. Azok a gyermekek, akik kis alacsony jövedelmű családban, illetve akik nagy jövedelmű családban nőnek fel, itt nagyon eltérő a helyzet, Csehországban, Pol Lengyelországban, Magyarországon, de Ausztriában és Egyesült Királyságban én nem nagyon élnek a gyermekgondozási intézményekkel. Más országban, ahol sok az bölcsőde, óvoda, és ahol még a, még a gazdagabb országban a magas jövedelmi családok is jobban élnek a bölcsőlova lehetőségével. Több EU tagállam promótálja ezt, mert jó a szegénységben felnővő gyerekeknek, hogyha járnak bölcsödébe és óvodába, és hogyha a szülők mehetnek dolgozni. látjuk, hogy ezek a, ezek a gyermek termékek, vagy több országban viszont nincs erre lehetőségben nincs elég bölcsöde és óvoda, és ilyen esetekben nő a szociális szakadék. Hát a konklúzió, nagyon sok európai tagállamban még nagyon sok lehetőség van arra, hogy javítsák a helyzetet, például a bölcsödek óvodák erősítésével, a családi pótlék emelésével, de legtöbb EU tagállamban nem jut megfelelő jövedel biztonságot a dolgozó nők, illetve a munkanélküli nők esetében sem a szociális rendszer. Ami zaujímavú prezentáciu, vzhľadom k tomu, že Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes prezentációt, mivel szlovák vagyok, és Szlovákiát többször is megemlítette ez a prezentáció, hogy olyan országról van szó a prezentáció alapján, ahol nagyon komoly tartalékok vannak a, az e, gyermeküket egyedül nevelő anyák és gyermekek viszonylatában valóban ezek a gyermekek sokkal magasabb eséllyel kerülnek szegény, szegénységbe, és ez azt is jelenti, hogy politikai szempontból meg kell keresnünk, meg kell találnunk a megoldásokat a legérzékenyebb helyzetben lévő gyermeküket egyedül nevelő anyák számára. Mielőtt az eszmecserére térnénk rá, szeretném elmondani, hogy ugye nagyon sok kérdésünk lesz, de még a kérdések előtt Jekatyerina csend mutatnám be az UNICEF képviseletében. Vendégünk prezentációjának a címe a gyermekek a recesszióban nem kiegyenlített kihatásai a gazdasági válságnak. Köszönöm szépen Szeretném elmondani, hogy az általam is képviselt UNICEF szervezet 25 Európai Uniós tagállamban képviselteti magát, és, en, és ezekben az országokban tanulmányokat is folytatunk. Tavaly októberben létrehoztunk egy olyan tanulmányt, amely a gyermekek helyzetével foglalkozik, a szegénység által fenyegetett fenyegetett gyerekek helyzetével. 31 országgal foglalkoztunk, amelyek hogy az Európai Unió vagy az OECD tagjai, de itt most az Európai Uniós tagállamokra koncentrálnánk. 2012 között a nagy recesszió időszakában a gyermekszegénység mintegy felével növekedett az Európai Uniós tagországokban. Szeretném elmondani, hogy itt a, a relatív számokkal operáltunk, Itt az, az egyes középszámokat vettük figyelemben, de 2009-et vettük referencia évként, vagyis valós idős változásokat vettünk figyelembe. Csak az inflációs korrekciót vettük ezen kívül figyelembe, és azt is láttuk, hogy a súlyos gyermek nélkülözési arány az Európai Uniós tagállamok kétharmadában erősödött, és a gyermek szegénységi, a gyermekek közötti szakadék is az Európai Uniós tagállamok kétharmadában egyetemben növekedett, vagyis a gyerekeket egyetemben nagyon komolyan érinti ez a jelenség. Az a jövedelmek tekintetében az egyenlőtlenségekről is szeretnék beszélni az Európai Unióban, különösen a sérülékeny helyzetben lévő háztartások esetén. Az gyerekeket egyedül nevelő szülők háztartása itt elsősorban fontos, itt elsősorban nők nevelik ezek a gyerekeket, illetve a migráns hátterű nők is ide tartoznak. 2008 és 2012 között a gyerekeket egyedül nevelő nők családjában felnevekedett gyerekek sokkal komolyabban kitettek voltak a szegénység irányába. Ez minden Európai Uniós tagállamra érvényes volt, amelyet vizsgáltunk, noha az északi országok némileg jobban teljesítettek, de ennek ellenére elmondható, hogy minden egyes Európai Uniós tagállamban kitettebbek a gyerekek a szegénység irányába, hogyha egy szülős családban nevelnek föl, ezek is az általában az anya. De a, azt is láttuk, hogy, hogy lassabban erősödött ez a tendencia a gyermeküket egyedül nevelők családjában. A két referencia évben, hogyha nem Európai Uniós háttérrel rendelkező családban élnek a gyerekek, akkor azt láttuk, hogy kitettebbek, de a változást azt, a változás sokkal gyorsabb volt a, a migráns hátterű családok esetében. Azt is tudjuk, hogy az idősebbek a másik nagyon gazdaságilag sérülékeny csoport, és azt is tudjuk, hogy itt elsősorban az idősebb nőket érinti a nagyobb szegénység veszélye, de még azokban az országokban, ahol a 65 év és az e feletti korúak lakosságában ez a jelenség erős. Ö, azt látjuk, hogy ez ö, ugyanez a helyzet a, a gyermekek csoportjával. Mégis azt látjuk, hogy a gyermekek esetében inkább erősödött és romlott a helyzet, mint az idősek esetében a, a, ezekben az országokban. A fiatalok helyzete a munkaerőpiaca az 15 és 24 év közöttiek között, ezt is vizsgáltuk. Azt is, azt már tudjuk, hogy a fiatalok, a fiatal emberek nagyon érzékeny, kitett helyzetben vannak még a jobb gazdasági időszakokban is, de a gazdasági válság is elsősorban őket sújtja. Tudjuk azt, hogy körülbelül 7,5 millió 15-24 éves nem, nem jár iskolába és nem dolgozott, illetve nem munkakereső 2013-ban, és a legtöbb Európai Uniós országban ezeknek az embereknek a száma azóta növekedett. növekedett. A, itt a a munkanélküliségi látákat az, vizsgálva azt látjuk, hogy valamennyi Európai Uniós országban növekedett a munkanélküliség, különösen délen. 2013-ban a fiatal munkakeresők fele görög, a fiatal munkakeresőknek a fele teljesen munkanélkül volt, és esélyese volt munkára Görögországban és Spanyolországban. Nagyon gyakran részmunkaidőben munkaidőben dolgoznak a fiatalok, ez az, ez az úgynevezett underemployment, vagyis az alulfoglalkoztatás, és azoknak a fiataloknak a száma, akik hat hónapnál kevesebbet dolgoznak, drasztikusan megnőtt. Itt megint csak a déli országokról van szó elsősorban. A NIT ráta módosulásában nincsenek nagyon komoly különbségek. A a fiatal férfiak munkanélkülisége erősödött, de itt megint csak elsősorban ez a nőket érint. Ide azt látjuk, hogy a fiatal nők azok elsősorban, amit említettem, akik nincsenek sem tanulmányi keretben, sem, sem semmilyen munkahelyük nincsen. Ausztria, Csehköztársaság, Németország, Magyarország, Málta, Hollandia, Lengyelország és az Egyesült Királyság azok az országok, ahol, ezek, ahol ez a jelenség elsősorban a nőket érinti. Vagyis itt is azt az üzenetet látjuk kirajzolódni, hogy a jelenlegi recesszió a gyermekeket érinti, aránytalanul nagy mértékben, sokkal nagyobb mértékben, mint az idősebb emberek csoportját, és elsősorban a gyermeküket egyedül nevelő szülős családokból, illetve a migráns hátterű családokból származó gyerekekről van szó. A fiataloknál szintén rendkívül nagyok a problémák, itt valószínűleg egy egész generációról van szó. Köszönöm szépen. Ez a prezentáció is kicsit precízebb képet adott arról, hogy milyen sérülékeny helyzetben lévő társadalmi csoportokról van szó, nem csak nőkről, hanem gyermeküket egyedül nevelő nőkről elsősorban, gyermekekről, illetve idősebb emberekről van szó, vagyis vagy fiatal munkakeresőkről. Morvai? Nagyon fontosnak tartom, hogy itt az Európai Parlament Női Jogi Bizottságában beszélünk, beszélgetünk a szegénységről, a gyermekszegénységről, női szegénységről, családok elszegényedéséről, és ehhez szakértők is, kutatók is a segítségünkre vannak. Ami viszont talán egy kicsit amiatt is, mert jogász a hivatásom, nem tetszik, az az, hogy úgy beszélgetünk erről a témáról, minthogyha a szegénység és a maga krízis, a válság, a pénzügyi gazdasági válság, amivel okozati összefüggésben beszélt az előadó is a szegénységről, mint hogyha ez valamiféle természeti katasztrófa eredménye lenne Európában. Tehát, hogy valamiféle nagy cunami, vagy árvíz, vagy földrengés tette volna szegényé az embereket, ezt úgy fájdalommal, de tudomásul vesszük, hallunk megrázó számokat arról, hogy hány gyerek kerül szegénységbe, ugye nyilván különösen az úgynevezett új tagállamokban, közép- és kelet-európai országokban, illetőleg a, a periféria államaiban, hány család, hány nő, stb. stb. És mi az orvoslásnak a lehetősége? Szociális intézkedések, magyarul különböző segélyek, stb. Én úgy gondolom, hogy el kellene kezdenünk alapvetően máshogy gondolkodni, mégpedig úgy, hogy nem természeti csapás eredménye az elszegényedés, hanem döntéseknek az eredménye, politikusoknak, gazdasági szereplőknek, banki vezetőknek a gyalázatos döntései e, idézték elő ezt a helyzetet, és azt nem lehet hogy csak a családok, a nők, a gyerekek vigyék el ezeknek a döntéseknek a következményeit, és azok pedig, akik okozták a helyzetet, minden jog következmény nélkül megúszszák. Én úgy gondolom, hogy nem csak szociális intézkedésekre lenne szükség, hanem igazságtételre, jogérvényesítésre, például mondjuk a magyar úgynevezett devizahitelesek ügyében, akiknek egy pillanat alatt összefoglalva a története annyi, hogy a bankok, nyilván politikusok bankfelügyelet összejátszása mellett kihasználták azt a helyzetet, hogy a családok közül nagyon sokan anyagilag megszorult állapotban voltak, és úgynevezett svájci bank alapú hiteleket nyújtottak, 160 forint per svájci frank áron, majd pedig a svájci franknak az ára az egekbe emelkedett, most 260 forinton próbálta az állam ugye rögzíteni, ez nyilván nem jelent megoldást nagyon sokan ö, szegényedtek el, öngyilkosok lettek, hajléktalanná váltak, és a többi. Meg kellene vizsgálni egyrészt ennek a jelenségnek a gyerekekre való hatását, és erre biztatom az ENSZ gyermekjogi szervezetét, az UNICEF-et, a családokra való hatását, és el kellene kezdeni jogot érvényesíteni. Az ENSZ-nek is, e, az Európai Uniónak is, illetőleg segíteni kellene E, abban, hogy a családok a jogaikat érvényesítsék. Én szeretettel hívom és várom a mai szakértő előadóinkat is, és a Nőjogi Bizottságnak a tagjait is. Holnap, kedden egy órától három óráig itt az Európai Parlamentben egy meghallgatásra, ahol ezeknek a szörnyű devizahitel konstrukcióknak az áldozatai, akik sok százezren vannak csak Magyarországon, de más országokban is ez megtörtént, az ő képviselőik jönnek el, és mondják el a, a, a helyzetüket, köztük igen sok nő, hiszen igazuk van az előadóknak abban, hogy a nőket, mint édesanyákat, és mint a család ügyes bajos ügyeit intéző és gazdálkodó személyét különösen is megrázóan érintik ezek ezek a tragédiák, nem beszélve arról, hogy sokaknak el kell menniük külföldre munkát vállalni, férjek elmennek munkát vállalni külföldre azért, hogy valahogy ezeket a hiteleket fizetni tudják, ami szinte a lehetetlennel egyenlő. Meg kellene vizsgálni azt is a kutatás eszközeivel, hogy milyen hatással van ez a hátramaradó nőkre, asszonyokra, hogy kell egyedül cipelniük a család összes terhét, Rengeteg megismerni való van, és rengeteg tennivaló is van, de azt kérem, ne tekintsük úgy ezt a helyzetet, az elszegényedést, mint hogyha ezt nem emberi döntések hozták volna, és mint hogyha nem lenne szükség igazságtételre és a jogsértéseknek a jog eszközeivel való orvoslására. Köszönöm szépen. Ďakujem veľmi pekne. Otázku, otázku som nezachytila, skôr... Köszönöm szépen. Ez nem igazán kérdés volt, hanem inkább megjegyzés. Most pedig nagy kollega, köszönöm szépen, nagyon, érdekes voltak, nagyon érdekesek voltak ezek az előadások. Két kérdésem lenne az előadókhoz. Hogyha arra gondolunk, hogy a gyereküket egyedül nevelő nőket támogatnunk kell, akkor ne felejtsük el az apákat sem. A kérdésem az, hogy az apákat hogyan látják ők, teljesítményképtelenek? Ők egyszerűen nem tudnak fizetni? Vagy nem akarnak fizetni? Annak ellenére, hogy tudnának. Tehát itt az akarat hiányzik-e, vagy a képesség az apáknál. Azt hiszem, hogy ez egy olyan terület, amelyről elmutató, hogy hogy a társadalomban általában a gyerekek az anyánál maradnak, de a pénz az apánál marad. Tehát ez egy általánosan elterjedt jelenség. És az lenne a kérdésem, hogy az apák fizetőképes fele hogyan bújhat ki a fizetésképtelenségi, a fizetési kötelezettség alól? Igen, egyetértek sok mindennel. Hogyha az apák szerepéről gondolkozunk, hogyan lehetne garantálni a gyermeket nevelő anyák jövedelmének a biztonságát garantálni egy vállás után. Nos, itt a tartásdíj rendszeréből kell kiindulunk. Belgiumban, ahol én élek, tudjuk, hogy ez nagyon rosszul működik. Nagyon sok anya nem kapja meg azt a tartásdíjat, ami pedig jár neki és a legígéretesebb dolog talán a svéd modell lenne, ahol is a tartásdíj garantált, az állam garantálja eh, a tartásdíjat. Eh, Vállás után a nők eh, tehát garantáltan megkapják a tartásdíjat, akkor is, hogyha az apa nem tud vagy nem akar fizetni. Ezzel meg lehet oldani a problémát, és teljesen egyetértek azzal, amit mondott. Én is egyetértek az elmondottakkal. Kiegészíteném ezt még azzal, hogy a szülők, anyák vagy apák nem szabad, hogy egyedül maradjanak és kiszolgáltatottak legyenek nagyon fontos szerepet kell, hogy kapjon a szociális ellátórendszer, garantálni kell minimális életszínvonalat biztosító jövedelmet azoknak a szülőknek, akiknek a háztartásában gyermek van. Az államnak nagyon fontos szerepe van ebben is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a következő képviselőnek, aki kérdést szeretne feltenni. Vordasszony, köszönöm. A statisztikák közül nagyon sok adat megütötte a fejemet. A hölgy, aki előttem, illetve Maria előtt szólt, most neki mondanám azt, hogy a megszorításoknak borzasztó következményei voltak az én választókörzetemben is, észak-nyugat Angliában, ahol például Manchesterben volt tegnap egy nagy demonstráció, ahol um, um, Manchester um, esetében uh, elhangzott, hogy jelenleg a gyermekek mintegy 40%-a szegénységben él Manchesterben. Tudtam, hogy van szegénység a választókörzetemben, de ezzel nem voltam tisztában, hogy ez ennyire súlyos. Néhány évvel ezelőtt amikor még tüntetgettünk, most eljutottunk oda, hogy borzasztó súlyosá vált a helyzet, és megszintek közben a segítő szolgálatok egyre romlik a helyzet. Voltak ugye megszorítások, megszorító intézkedések, csökkentették a közkiadásokat, és ez csak súlyosbította a nyomort, ártatlan gyermekek szenvednek ettől. Tehát nagyon is aktuális dolog, hogy a munkám során, hiszen a különösen sebezhetőket igyekszem képviselni. Egy kérdésem lenne az előadókhoz ezek után a szegénység és az erőszak közötti kapcsolatra vonatkozik a kérdésem. Az előadásokban erről nem hangzott el semmi, lehet, hogy az elején lemaradtam valamiről. Sok szervezet, mint a Women's Aid, próbálnak támogatás segítséget nyújtani a nőknek, akik szexuális erőszak vagy családon belüli erőszak áldozatává válnak. Én azt látom, hogy sokkal több nő nő válik áldozattá, és egyre súlyosabb a helyzet ezzel a problémával kapcsolatban. Ezt is figyelembe kell venni, hiszen az ilyen nők elmenekülnek, feladják az állásukat, önbizalmukat vesztik, kicsúszik a talaj a lábuk alól, nincs hol megkapaszkodniuk, és nagyon nehezen tudnak ismét gazdaságilag aktívá válni. Tehát érdekelne, hogy mi a véleményük erről, eh, be kell, eh, erről is beszélnünk kellene az erőszak eh, jelenlétéről és kapcsolatáról a szegénységhez. Azután mi a véleményük arról, hogy nagyon sok lány esetében a tínézserkori terhesség is növeli, a, növeli a későbbi szegénység kockázatát. Köszönöm szépen az észrevételeket és a kérdéseket. Ami az erőszakhoz való kapcsolódást illeti, teljesen igaza van valóban, létezik ilyen kapcsolat. De ebben a konkrét jelentésben, amit most ismertettem, nem állt rendelkezésünkre ér információ, ez több országra kiterjedő összehasonlító jelentés, jelentés volt, és nem voltak összes hasonlítható adataink az erőszakra vonatkozóan. De hát az UNICEF-nél vannak ilyen adatok. Ami a második megjegyzését illeti, hát itt lehet kapcsolat, de a nemzeti statisztikákban a tinédzserkori anyaság kapcsán elég kevés eset, adat, adatot találtunk, ami azt alátámasztaná, hogy hát esetleg lehet kapcsolat a későbbi szegénység és a tínézserkori terhesség gyerekvás között, de ez már egy, ez egy más történet. Itt általában ez azzal függ össze, hogy nem tud azután a lány eh, munkát találni, vagy nem tudja befejezni a tanulmányait, és eh, hát ez, ezek sokkal súlyosabbak, mint a tínédzserkori terhesség. Köszönöm szépen. Sebastian úr következő. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes előadásokat hallottunk. Elhangzott például, hogy az, hogy valakinek van egy munkahelye, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem lehet szegény, egyre több a dolgozó eh, szegény. Eh, kevesebbet keresnek az emberek, mint amiből eh, tisztességesen meg lehet élni, és végül is szegénység, szegénységben élnek. Nagyon sok esetben déli országokban, amelyeket különösen sújtott a megszorítási politika, a nők még rosszabb helyzetbe kerültek. Igazából nem is tudnak választani azokra a kihívásokra, de a súlyos helyzetre, amibe kerültek. Remélhetőleg az Európai Bizottság kicsit odafigyel arra, ami történik. Köszönöm az előadóknak, amit elmondtak, és ezek után szeretnék az első előadónknak feltenni egy kérdést. Ön elmondta, hogy a gyermekvédelmi politika gyakorlatilag kudarcot vallott. A, nem tudnak a nők nagyon sok esetben olyan munkát találni, ami elég jövedelmhez jutatná őket. Nehéz kérdés ez, természetesen. Úgy gondolom, hogy néhány országban azért sikerült megfelelő jóléti rendszert működtetni, például ott, ahol kiváló minőségű bölcsödék vannak. Most azt látjuk, hogy a gyermekgondozása, a bölcsödére fordított össz összeg szinte minden országban nő, tehát minden ország erre többet költ, de ez persze én mégse e, biztosít teljesen egyenlőséget ahhoz, hogy kifér hozzá, akik a bölcsödei helyet. És ez már összefügg a, a piac, vagy, a, vagy az, az, hogy az állam milyen szerepet vállal e, fel a, a e, gyermekgondozó vagy bölcsödei helyek biztosításában. Olyan helyzetben, ahol minden gyereknek jut bölcsödei hely, függetlenül a társadalmi hátterétől, ott valószínűleg az állam komolyabb szerepet játszik. Ez nem mindig népszerű, és nem is mindig könnyű, de mégis ezt figyelembe kell venni, mert hogyha mindent a piacra akarunk hagyni, azt, hogy a, a piac gond, megoldja a gyermekek gondozását, akkor elő kialakulhat olyan helyzet, ahol a bölcsödék már annyira drágák, hogy eh, persze nyereségest eh, akarnak termelni a bölcsödék is, és akkor ez megfizethetetlené válik. Ilyenkor az államnak figyelni kell a tendenciákat, és vagy saját maga kell, hogy biztosítson bölcsödei helyeket, vagy pedig szigorúbb szabályozást eh, kell, hogy bevezessen, és létesíteni kell mindenre költ bölcsödéket olyan helyeken, ahol nincs elég bölcsöde. De hát ez persze pénzbe kerül, ez nem ingyen van, és itt politikai döntéseket kell hozni, választásokat választani kell, mi fontos. Köszönöm szépen. Miután lassan Eh, hogy az idő, még három kollega kap lehetőséget, hogy kérdezzen Arena asszony, Taborska asszony, és végül Gerike úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen ezeket az előadásokat is. Nos, bevezetésképpen valóban elmondható, hogy ez nem egy sorszerűség, a szegénység nem elkerülhetetlen. Ma is arról beszélünk, hogy talán milyen megoldások lehetnek. Itt inkább arról van szó, hogy egy gazdaság szétesik, és itt nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi, az adóügyi aspektusokon és az egyéb aspektusokon túl megvizsgáljuk a szegénység kialakulásának az aspektusát is. Természetesen ezt erről itt is beszélnünk kell. Itt már egyébként is a szegénység küszöbén élő emberekről van szó, és egy gazdasági válság nagyon könnyen átbillenti őket valóban a küszöb alá. És itt a nők aránya nagyon magas, nagyon fontos, hogy megbeszéljük a gazdaság, a jelenleg működő gazdasági modelleket, a megszorító intézkedések sajnálatos módon tovább rontották a helyzetet, kevesebb a, az, a társadalombiztosítás forrása akkor, hogyha az emberek kevesebbet költenek, kevesebbet adóznak. Ehelyett arra kellene törekedni, hogy többet adozzanak. És mivel itt nőjogi bizottságban vagyunk, négy pontot szeretnék megemlíteni. Az első kérdés az az, hogy hogyan lehetne erősebb lábakra helyezni a társadalombiztosítási rendszert, hogyha erősítjük, izmosítjuk ezt a rendszert, akkor ezzel fel tudjuk-e venni azt, különösen a nők szegénység elleni harcot. Nagyon fontos pedig a, a szülési szabadság, az anyasági szabadság, a szülői szabadság, ugye Önök is tudják, hogy ebben a bizottságban nagyon komolyan harcolunk az anyasági szabadság védelmében. Egy százszázalékos fizetést szeretnénk bevezetni, jövedelmet bevezetni azért, hogy a fiatal nők, akik szülnek, ne kerüljenek a létbizonytalanság helyzetébe. Vannak olyan országok, amelyek jobban megoldják ezt a helyzetet. A harmadik pedig, amit önös említett, az gyermeküket egyedül nevelő szülős családokról beszélünk. Itt a hogyha nincs apa, akkor az apának a felelőssége, hogy finanszírozza a, a gyermek vállalását. A, egyértelmű, hogy az apa felelőssége, az apa felelőssége abban áll, hogy fizesse a tartásdíjat. Hát Belgiumban elmondható, hogy ez nem működik nagyon jól. Nem tudom, hogy vannak-e olyan európai modellek, amelyek sikeresebbek, és talán valamilyen jogi rendszerre is szükségünk lenne, általában a hagyomány alapján a nő kapja meg egy vál, a vállás után a gyermek nevelés jogát, de az a kérdés, hogy vannak-e olyan országok, ahol ez nem ennyire egyértelmű, ahol a szülők között megosztott felelősség van az egyszülős családok esetében. Aztán a bevándorlás, ön is említette, hogy sérülékenyebb helyzetben vannak a bevándorlók, van-e összefüggés a az, a, az, az adott országba e, megérkezés előtti és az utáni helyzet között sérülékenyebb helyzetben vannak-e azok a nők, akik már a megérkezésük előtti szegényebb, egy létbizonytalanságban éltek az a kérdés, hogy milyen szakpolitikai intézkedésekre lehet szükség, például a lakhatás területén. Köszönöm veľmi pekne, pani poslankyňa Záborská, vaša otázka. Ďakujem veľmi pekne, pani Köszönöm szépen, Záborská asszony következik. Köszönöm a szót, elnök asszony. Köszönet mindkét szakértőnknek. Az egyik kockázati csoport, a gyermeküket egyedül nevelő szülők csoportja, főleg a gyermeküket egyedül nevelő anyák csoportja. Nos, ebben az esetben az állam ezen esetekben nagy lelkűbb. Ezen családok, háztartások sokkal több pénzt kapnak a szociális eh, rendszereknek köszönhetően, szemben azon családokkal, ahol mindkét eh, szülő neveli a gyermekeket. Gyakorta azért eh, válnak el egymástól a partnerek, mert nagy a szegénység. Ön szerint az államnak nem kellene többet segíteni? Nem szociális síkon, hanem mondjuk adózás segítségével, hogy elkerüljük a vállásokat, a különélést, hogy a gyermekek ne ilyen körülmények között nőjenek fel. Ugyanis a legtöbb EU tagállamban, általánosságban létezik az úgynevezett egygyermekes politika, és azon családok esetében, ahol több, kettő vagy több gyermek ről van szó, nagyobb szegénységben élnek, még akkor is, hogyha mindkét szülő jelen van a nevelés során. Köszönöm szépen, Gerik úr következik az utolsó kérdés vonatkozásában. Sajnálom, hogy kicsit késtem. Egy kiegészítést szeretnék tenni az elhangzottakhoz. Ezen a workshopon arról beszélünk, hogy a családok szegénységének mik a fő okai. Először is szomorú vagyok, másrészt dühös. Ugye itt female poverty, gender equality, ezekről beszélünk, és teljesen általánosságban beszélünk arról, hogy female, a nő. Én azt szeretném, és az előbb is egy másik területen már próbáltam tenni ezért, amikor azt mondjuk, hogy female, akkor ezt egészítsük ezzel, hogy itt anyákról beszélünk ugyanis minden nemek közötti egyenlőség mellett, amiről mi itt prédikálunk az Európai Parlamentben, elsősorban az anyákat sújtja a szegénység és védeni kell a szülőket. A szegénység sokszor együtt jár azzal, hogy valakinek gyermekei vannak. A nők, hogyha általában is sokszor kevesebb, alacsonyabb bért kapnak, különösen ha részmunkaidőben dolgoznak, és ha még emellett anyák is még legalább 20%-ot levonhatunk, és akkor már azt látjuk, hogy az anyákkal szemben különösen adott az, hogy nincs egyenlőség a nemek között hogyha az anyákat nem emeljük ki, nem hangsúlyozzuk ki, akkor ez arcú csapása minden anyának. Egy megoldás lehet, a, lehetne az, hogy a gyermeknevés költségeit társadalmiasítsuk. Ezt meg lehetne tenni például akkor, hogyha a gyermekeket társadalmasítjuk. Mi van akkor, hogyha mondjuk az anya vagy az apa nyugdíjba megy? Ugye ők lemondtak a nyugdíjuk egy nagy részéről, amiatt, hogy szülők voltak akiknek nincs gyermeke, és mindegy, hogy nő vagy férfi az illető, több országban, persze itt az eltérő az egyes országban, de vannak olyan országok, ahol a nyugdíjuk 70%-át fizetik másoknak a gyermekei, ugye, akik akkor dolgoznak. Tehát ezért kell társadalmiasítani a gyermeknevelés költségeit, hogy ne büntessük az anyákat, amikor nyugdíjasokká válnak és nem szabad megosztanunk a szülőket olyan módon, hogy az e-, gyermekeket egyedül nevelő nőket és férfiakat kiátszuk egymás ellen. Itt a családpolitikusok mm, azt várják el tőlünk, hogy felosszuk két csoportra a szülőket, nők és férfiak, mint egyedül nevelők. Ez nem jó. A szülői teljesítmény, amely gyerekkel fókuszál, az megoszthat elfogadhatatlan, és ez mindenképpen olyan teljesítmény, amit valahol el kell ismernie a társadalomnak. Ezért tehát évben azt kérném, hogy a szövegekben figyeljünk arra, hogy az anya szót mindenhol említsük meg a nő mellett. Nagyon köszönöm. Úgyhogy végül is Gerike kollega megjegyzést tett inkább, úgyhogy most kérem, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre, parancsoljon. Thank you very much. Um, the, the... Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon sok kérdés hangzott el. Azokra válaszolok, amelyekre tudok. Nos, hogy mely ország védi legjobban a gyermekeket, talán a kollégám tudna erre jobban válaszolni, de az én tudomásom szerint az északi országok rendelkeznek jobb szolgáltatásokkal, jobb pénzügyi ellátással minden korosztály számára. Nos, hogy melyik országban a legkönnyebb elérni azt, hogy a nem ott lakó szülő fizesse a gyerektartást, Hát ezzel kapcsolatban nem nagyon rendelkezem semmiféle információval, erre nem tudok sajnos válaszolni. Na most a szegénység okozta e vállás kockázata nyilván több síkú a kapcsolat. Vannak szülői problémák, szegénység okozta problémák, tehát minden oldalról meg kell ezt a kérdést vizsgálni. Azonban, ha mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyermekek jogait tartjuk szem előtt, nem feltétlenül csak a szülők jogait, és teljesen független attól, hogy melyik szülővel élnek, mindenképpen megkapják a megfelelő szolgáltatásokat, pénzügyi juttatásokat, akkor nagyon sok problémát megoldhatnánk már is. Tehát a gyermekek szemszögéből kellene tekinteni ezt, a gyermekek jogait figyelembe véve, nem föltétlenül a szülőkét. Köszönöm szépen. Uh, Azt gondolom, hogy a skandináv országok valóban sok tekintetben példák lehetnek. A szülői szabadság, segély, egyéb jutatások tekintetében. De hogyha megnézzük, hogy a szülői szabadság, az anyai szabadság eh, milyen hosszú és ennek milyen hatása van a munkaerőpiacra, nos, eh, Dánia és Svédország egy nagyon jó egyensúlyt talált. De hogyha Finországra tekintünk, ott három évig otthon maradnak a nők, és kapnak eh, támogatást, és hát látjuk, hogy ennek milyen hatása van a a nők munkaerőpiaci részvételére. Eh, különösen a nem eh, finnek eh, sokszor kimaradnak a munkaerőpiacról, és talán a gyermeküket gondozzák, és ez, hogyha egy ilyen hosszú ideig otthon maradnak anyai szabadságon a nők, akkor ez a későbbi munkavállalásokat hátráltatja. De Dánia és Svédország úgy tűnik, hogy ezen a területen szerintem a legjobb példák lehetnek. Ami pedig az apák szerepét illeti, itt az úr vetette ezt fel, ez valóban nagyon fontos és a családi pótlék eh, nagyon fontos szerepet játszik. Ugye a gyermekek közjónak eh, eh, tekintendők, és a gyermekek szegénysége elfogadhatatlan. A családi pótlék ezért nagyon fontos szerepet játszhat a probléma enyhítésében a gyermekeket egyedül nevelő nők helyzetét mutattam egy diagramon is, és hogy a segély mennyit segít az ő helyzetükön, a segítség ellen, az is jól látszott. De ennek van egy egyértelmű oka, hogy ugye miért vannak rosszabb helyzetben az gyermekeket egyelő nevelők. Arra van kialakítva, hogy két kereső, egyre inkább a, a családmodell, és ezért az gyermeket egyedül nevelők egyre nagyobb helyzetben vannak. Itt persze az, hogy a férfinő együtt maradjon és ne váljon el, ez, ezt, ezt kívánhatjuk, de hát a legtöbb társadalomban megengedjük az embereknek, hogy eldöntsék, hogy mit akarnak, és hogyha elválnak, akkor az bizony jövedelem csökkenést eredményez, de ezek nagyon összetett, komplex kérdések. Ďakujem veľmi pekne. Určite sa zhodneme, že je... Köszönöm. Abban mindenképpen együttértünk, hogy az ember élete sokkal könnyebb, ha minden simán megy, és nincs veszélye a szegénységnek. A gyermekszegénység óriási terület. Ezzel kellene foglalkoznunk itt ebben a szakbizottságban, mert uh, nyilván a gyermekeket segíteni kell a társadalomban, hiszen egyedül önmaguktól nem tudnak kilábalni a szegénységből. Még több segítségre van szükségük. Köszönet meghívottainknak, akik a nők szegénységével foglalkoztak. Az első Geringer asszony volt, aztán Stefan Lanker és Katerina Csin asszony. Köszönöm mindhármuknak a előadásokat. Még kettő van hátra. Ebből, ezek közül az első Diane Perons asszony előadása az Egyesült Királyságból. Az előadása címe a válság hatása a nők szegénységére. Köszönöm, köszönöm a meghívást. Eddig a különböző szegénységi fokozatokról és a gyermekek szegénységéről hallottunk, nekem pedig a válság hatását kell megvizsgálnom. Ez nagyon nehéz dolog, több oknál fogva, mindjárt visszatérek erre. Először azonban csak meg szeretném jegyezni, mert ez fontos része az anyagnak, hogy néha mindig veszélyt rejt, hogyha szegénységről beszélünk, hogyha az emberek életét felvázoljuk annak, anélkül, hogy megmagyaráznánk. Tehát nagyon fontos, hogy a gazdaság és szociális szakpolitikákat is együtt vizsgáljuk, hogyha meg kell magyaráznunk ennek az okát. Nem tudom, hogy ez a szakbizottságok kompetenciájába tartozik-e, ha igen, akkor szerintem nem kellene. elég nehéz rámutatni a válság egyes hatásaira. Először is, mert az egyes tagállamok különböző módon lábaltak ki a válságból, másodszorban változó módon érintette a különböző országokat ez, a nemzetközi gazdaságban, nemzetközi bank ügyletekben való részvételtől függően, illetve relatív értékek miatt is aztán, ami a nők szegénységét illeti, ez a konkrét témánk. Az egyik legnagyobb probléma az, hogy nem tudjuk mérni gyakorta az egyes jövedelmeket egyénenként, Úgyhogy nehéz általában rámutatni erre, hát, csak azt tudjuk mondani, hogy többségiben nőkről van szó. Egy másik fő probléma, ami a válság pontos hatásainak elemzését illeti, hogy kétféleképpen reagáltak a válságra. Először az állam eléggé koordináltan lépett fel az Európai Gazdasági Felendülési Terv vonatkozásában, de aztán 2010-ben már a fiskális deficit adósság rendkívül módon aggasztotta az embereket, úgyhogy nem koordinált módon is szigorítás intézkedéseket hoztak, hogy ezen problémákkal foglalkozzanak. Ez egyik esetben sem figyeltek oda nagyon a nemek egyenjogúságára az Európai Unión belül. Úgyhogy ezért nehéz a válság pontos hatását vizsgálni. Mindazonáltal, amikor ennek tudatában vizsgáljuk a problémát, ahogy a recesszió első időszakában ez gyakran előfordul, az épületépart, a különböző gyárakat érinti ez leginkább. És aztán növeli a szegénységet, és egyre inkább szegényednek el ezek a szegények, legyenek azok férfiak vagy nők. 1,4 millió ugyanis a nők száma az összszámot tekintve továbbra is magas a nők szegénységi szintje, keves, kevésbé magas a férfiaké. Meg kell találni tehát a megfelelő politikát és politikai intézkedést ennek megoldására. 2013-ra apró javulást tapasztaltunk, de csak nagyon aprót. Vannak olyan országok, ahol továbbra is szigorítás intézkedéseket kell eszközölni, mások, mint például hazám, az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy ezt az utat járja. Elképzelhető, hogy a továbbiakban még intenzívebben, attól függ, milyen eredménye járnak a választások. Nos, ahol viszont közvetlenül kimutatható a válság hatása, hogy a szociális kiadásokat visszaveszik. Általában ez szokott történni. Tehát a szociális juttatások terén a válság előtt, válság után kell összehasonlítani a számokat. A felső diagram azt mutatja, hogy egyes országokban igen, keményen emelkedett a görbe, Görögországban például 12% a nők, 11% a férfiak esetében. Spanyolországban 5, illetve 8% a nők és férfiak esetében. Nyilván több a nőket érintő százalékos érték, azonban látható, hogy milyen kritikus szerepet játszanak a szociális átutalások, átutalások ebben a szempontból. Nagyon érdekes, hogy a nemek közötti különbség pont az ellenkező irányba mutatott. Ez gyakorlatilag azt mutatja, hogy talán további vizsgálatokat igényel a foglalkoztatottság terén. A szociális átutalásokat követően másik irányú olló nyitást volt tapasztalható. Ez azt mutatja, hogy a recesszió korai szakaszában a szociális átutalások bizonyos mértékig védték az embereket, bár nem eléggé. Itt később nem. Azonban nagyon fontos megjegyezni, hogy az Eurostat adatai csak 2012-ig tartanak, mondjuk 2013-ig, de az a 2012-es adatokat tartalmazza, úgyhogy nem tudom, hogy érdemes-e foglalkozni velük. Ami az Egyesült Királyságot illeti, egy új jóléti reformot vezettek be 2013-ban, ez bizonyos feltételeket szab a juttatások vonatkozásában. Igen, kemény szankciókat ír elő, hogyha azok, akik ezt igénybe vették, nem felelnek meg ezeknek a feltételeknek. Ennek nem tudjuk még a hatását, azt viszont igen, hogy az élelmiszer bankokhoz egyre többen fordultak, 25 ezerről beszélhetünk 2008-hoz képest, úgyhogy elég nagy a szegénység, mégpedig olyan jellegű szegénység, amely nem föltétlenül tükröződik mindig a statisztikai adatok között. Ami az önkormányzatok szintjét illeti a visszavonások bizonyos költségvetési területeken rendkívüli hatással voltak. Ezen kívül főleg a fiatalok, illetve az ideiglenes szerződéssel rendelkező nők esetében is jelentősen nőtt a szegénység, ami a német kollégánkat illeti, azt szeretném elmondani, hogy nagyon fontos, hogy ne legyen további egyenlőtlenség. Ezen kívül a materiális javaktól való megfosztottság is tovább nőtt. Mivel szalad az idő, a gazdasági kérdés tekintetében a választási lehetőségekről beszélnék. Ezen a diagramon az adó kérdésekre térnék ki, hogy a kormányok hol segíthetnének, hogy a deficit segítségével, vagy az adónöveléssel próbálják a problémákat megoldani, illetve más területeken. Az európai stabilitási és növekedési kritériumok ellenére nem igazán tudjuk, hogy milyen dimenziókról volna szó. Az viszont egyértelmű, hogy Európában egyre nagyobb a szegénység, és ugyanakkor a választott politikák ellenére sem a deficitet, sem az adóság problémát nem sikerült megoldani. A deficit ugyan bizonyos országokban visszaesett, de a másik területen nem. 2013-ban 10 ország még mindig érintett volt. Úgyhogy a gazdaságpolitikákat újra kellene gondolni, enélkül semmiféle megoldást nem találunk. Nem megfelelő most ez pillanat a szigorításra. A Piketty a könyvében, ami az egyenlőtlenségről szól, azt írja, hogy a szigorítási politika lehető legrosszabb a válság idején. És rámutat arra, hogy főleg Európában, mert gyakorlatilag a magántőke felhalmozás soha nem volt magasabb még, mint most. Úgyhogy gyakorlatilag a gazdaság szükségleteit nem problémás módon tekintik. A gazdasági elemzések viszont azt mutatják, hogy ezeket a szinteket bizonyos fokig fenn kell tartani. Nem az IMF definícióját kellene követni, ami a gazdaságot prioritizálja. Inkább szociális módon kellene közelíteni ez a kérdéshez, és módosított definíciót alkalmazni, Uh, who gives the UNDP definition of fiscal space a, a gendered take. So to think about what you... Tehát, hogyha el kell gondolkodnunk arról, hogy hogyan tovább, és figyelembe vegyük a különböző csoportokat annak érdekében, hogy a szakpolitikák megfelelő hatástanulmány alapján kerülnek kivitelezésre, illetve a nemek közötti egyenjogúság szellemében. Ahogy említettem, az Egyesült Királyságban ugye nem inkább az adók növelése volt az elképzelés, ami a deficit csökkentésnek egyik módja volt. 2020-ra vonatkozóan azt mutatják a statisztikák, hogy ezen költségvetési visszavonások elsősorban a nőket sújtották a szociális szolgáltatásokat, az állami szférát, úgyhogy a gazdaságpolitika kritikus pontja az, hogy gondolkodjunk a szociálpolitikával való kapcsolatán, és megfelelő ösztönzőket állítsunk ide be. Úgyhogy nagyon fontos a gazdaságpolitikának a nemekre való hatását is figyelembe venni, illetve két olyan területet, amely szimulációs modellek segítségével hatékonyabb eredményt mutat a munkahelyteremtés terén például. Nagyon fontos tehát, hogy a szociális, ne csak a fizikai infrastruktúra terén történjen kiadás is, és akkor lehet ebben win-win helyzetet teremteni. Növetheti a növekedést, támogathatja a növekedést, a foglalkoztatottságot, főleg akkor, ha a szolgáltatások munkahelyeket teremtenek. Teljes megoldás csak mindezek figyelembevételével elképzelhető. Egyébként a szegénység csak mélyül. Nos, ami a 2020-as célkitűzéseket illeti. A szociális célkitűzéseket jobban bele kell ö, ágyazni a gazdaságpolitikákba. Minden egyes EU szakpolitika terén alkalmazni kell a nemek közötti egyens, egyenjogúságot főleg az embereket kell figyelembe venni, amikor a gazdaságpolitikákat vizsgáljuk meg, nem fordítva, gazdasági, szociális szempontokat figyelembe véve, a gazdaságpolitikákba a szociálpolitikákat bevéve. A nők számára is fontos gazdaságpolitikákat kell kialakítani, nem csak a férfiak számára. Köszönöm a figyelmüket. Ďakujem veľmi pekne pani profesorke za veľmi... Köszönöm szépen a professzorasszonynak ezt a rendkívül érdekes prezentációt. Új információkat is kaptunk belőle, jócskán. Mielőtt megnyitnám a kérdések sorát, egy dolgot szeretnék még felemlíteni, amiről már korábban is beszéltünk, mert amikor ezekről a témákról cserélünk eszmét, Sajnos nem hallottuk az elnök asszonyt. Szóval, hogyha a nők körében létező szegénységgel foglalkozunk, akkor az adott ország gazdasági helyzetének kontextusában kell megvizsgálnunk, és valóban meg kell vizsgálnunk azt, hogy a megszorítások az egyetlen kiúte vagy sem. A fizikális ö, infrastruktúra megerősítéséről is beszélt a professzor asszony. Erről mondanám bővebbet, mit jelent ez, miben állna ez pontosan, mit jelent a, ez a kézzelfogható infrastruktúra, hogyan lehetne ezzel az infrastruktúrával a munkahelyi teremtéshez hozzájárulni, és most öné a szó. Ami a szociális infrastruktúrát illeti, itt ez a, azzal a gazdasággal függ össze, amelynek amelyet gyakran nem veszünk figyelembe, ez a nem konvencionális gazdaság, de nagyon sok tanulmány foglalkozik ezzel, hogyha ezeken az általán, ezekbe az általánosított területekre ö, ruházunk be, akkor magasabb lesz a hozam, mint a fizikai infrastruktúra. Itt az alacsony növekedésű szakaszokra gondolok elsősorban. Tehát, hogyha embereket fizikai munkával foglalkoztatunk, ugye ez is a, hoz pénzt a gazdaságba, de ez mégsem a legkézefoghatóbb, vagy a legerősebb eredmény. Tehát, hogyha szimuláljuk ezeket a beruházásokat, és megnézzük a növekedésre történő kihatásokat, és a munkahelyteremtésre, és különösen a nők munkavállalására történő kihatásokat a különböző területen történő beruházásoknál, akkor a multiplikátor, multiplikátor ö, effektus ö, magasabb ö, ezeken a területeken, az, de itt nem csak a nőkről van szó, hanem az idősekről és az időseket gondozó emberekről is, illetve a gyerekekről is, vagyis itt van a multiplikátor hatás. Morvai asszony, tessék. Visszatérnék egy kicsit az előbbi kérdésemre, illetve kommentemre, amire elnök asszony sajnos nem hagyta, hogy válaszoljanak a panel tagjai, pedig kíváncsi lettem volna. Sokat beszélt professzor asszony is, és a többiek is az államoknak az eladósodásáról a krízissel, válsággal összefüggésben. Történt-e valami vizsgálat a háztartások, a családok eladósodásával kapcsolatban, és hogy ez milyen hatással van a nőkre, mint édesanyák, mint adott esetben a család gazdasági ügyeit intéző személyekre, e, és a többi, tehát hogy különböző e, funkciójukban, vagy pedig az ugye az egyszülős háztartásoknál, e, Tud-e arról, professzor asszony, hogy igen sok országában az Európai Uniónak a bankok rendkívül tisztességtelen módon használták ki a e, családoknak a nehéz gazdasági helyzetét. E, ahogy elmondtam az előbb, azt hiszem akkor ő még nem volt itt. E, Magyarországon és több más országban is úgynevezett devizahitel konstrukciókat hát tukmáltak rá az emberekre, ami azt jelenti, hogy svájci frankban határozták meg a visszatérítésnek az alapját, mondjuk 160 eh, frank volt egy 160 eh, eh, forint volt egy frank a felvételkor, most az árfolyam rögzítésekor, ami úton történt, 260, tehát hatalmas terheket róttak ezek a család tisztességtelen, egyoldalú előnyöket tartalmazó banki konstrukciók a, a családokra. Történt ezzel kapcsolatban vizsgálat van-e akár az Egyesült Királyságban, akár európai szinten valamiféle női, nők által szervezett olyan jogvédő szervezet, vagy pedig bármiféle civil mozgalom, amelyik a bankok károsultjait támogatja, és amelyik nem E, szociális segélyt követel az így módon elszegényedett embereknek, hanem igazságot és jogérvényesítést. Egyetérte professzor asszony azzal, hogy e, igenis e, a szegénység okai között nem elsősorban vagy egyáltalán nem a természeti csapásokat találjuk, hanem felelősséges pozíciókban lévő embereknek a döntéseit, legyen az a gazdaság szférája, a banki szféra, vagy a politikai szféra, vagy ami még tipikusabb, hogy ezek együtt kéz a kézben, és ezeknek az embereknek felelősséget kellene vállalni, az áldozati oldalon pedig jogokat kellene érvényesíteni. Kíváncsi vagyok a véleményére és a tapasztalataira, esetleges kutatási tapasztalatokról tud-e ezen a területen. Köszönöm. Ďakujem veľmi pekne. Nech Köszönöm szépen. Nos, azt hiszem, hogy nagyon fontos kutatásbeli kérdések sorát vetette föl, ezeket nem tudom megválaszolni. Azt hiszem, hogy itt az egyik legfontosabb kérdés, amin el kell gondolkoznunk, az az, hogy eléggé ismert ez a tény, de nem láttam részletes európai statisztikákat ezzel kapcsolatban a szűkösebb háztartási forrásokat a nők valószínűleg jobban tudják menedzselni, és inkább az utolsó helyre teszik magukat a fontossági sorrendben. Néhány országban Izlandon sokan nem fizették vissza ezt a hitet, nem tudom, hogy Magyarországon mi a helyzet, erről nem igazán tudok a részletekről. A másik dolog, azt hiszem, hogy Ebben a kontextusban van még egy kérdés, mégpedig az, hogy miért kellett ilyen komoly hiteleket fölvenniük ezeknek az embereknek, miért voltak ilyen magasak az összegek a jövedelmükhöz képest, miért, vettek föl, miért vették fel ezeket a hiteleket, és itt megint csak egy európai szakpolitikai kérdés ez, hiszen a foglalkoztatás csökkent, a termelési szint nagyon erősen csökkent Európában. Tehát ezeket a kérdéseket kell megvizsgálnunk, hogy az aggodalmaknak esetleg meg tudjunk felelni, de az, hogy itt milyen civil társadalmi szakpolitikai intézkedések került sor elsősorban a nőkre vonatkozóan, erre nem tudok válaszolni, és nem is tudok komoly tanulmányokról. Ez egy nagyon fontos kérdés, de nem ismerek ezzel kapcsolatban részletes tanulmányokat. Köszönöm szépen partage complètement. Euh... Én tökéletesen egyetértek a hallott elemzéssel, ami a befektetéseket, az állami szféra hatását illeti az egyenlőtlenségek elleni harcban. Úgyhogy köszönet az utolsó előadónak azért, amit elmondott. Csak egy kérdésem lenne mert több szerzőt is idézett, Pikettit, az ön elemzését, illetve a kutatást az önök egyetemén, hogy egyetért azzal, hogy talán nem vagyunk messze egy olyan pénz, nemzetközi pénzügyi alaptól, amely egyetért ezzel, és hogy föltétlenül állami kiadásra van szükség ahhoz, hogy az egyenlőtlenségeket megszüntessük. Miért vannak olyan közgazdászok, akik nem ugyanazt gondolják? Én magam is közgazdász vagyok. Miért, nem van, miért nincs még több olyan közgazdász, aki úgy gondolkodik, mint ön? Csak két dolgot szeretnék elmondani ebben a tekintetben. Itt nagyon komoly elfogultság van a nemek tekintetében, a gazdasági szektorban is, tehát a, a nők produktivitási potenciáját nagyon gyakran nem veszik figyelembe. De hogyha megvizsgáljuk ezeket a tanulmányokat a strukturális kiigazítás tekintetében az alacsony jövedelmű országokban, itt konkrét előítéletekről is van szó ezekben a tanulmányokban, ebben a dimenzióban, és ugye Maria itt ül mellettem, és ezért óvatosan mondom ezt, van egy közgazdász, akivel igazából egyetértek, Ranya Atinopoloszról van szó, szóval Görögországban nem tudom, hogy Mária egyetérte velem, de én, nekem tetszik az ő nézete, ő egy makroekonómus, feminista, és most azt hiszem, hogy a Siriza kormány szociális ügyi miniszter helyettese, és ő speciálisan azt javasolta, hogy Görögország utolsó szalmaszáként ezt az utat járja, vagyis a Livi intézetnél is dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban, és a szociális infrastruktúráról is beszél, pontosan ez a miniszter helyettes nő asszony. Nem tudom, hogy Görögországban ezt hogyan fogják megvalósítani, de Maria itt mellettem, ezért ebben nem is mennék bele. Bord asszony. Köszönöm szépen. Ezt a prezentációt nagyon hasznosnak tartottam, és elmondhatom, hogy helyi szinten is az emberekkel való kapcsolatom során ezek nagyon fontos információk voltak, és a tapasztalataim is összhangban állnak. Két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik, ami a szociális infrastruktúrába való beruházást illeti. Tom Korkot professzor úrral gyakran dolgozom együtt, korábban az idősödés problematikájával foglalkozott, és nagyon érdekes kijelentése volt nemrégiben, mi szerint a mentális tőke az idősebb emberek körében lehetne az egyik tényező, amely a kilábalást elősegíti a válságból. És itt megint csak az idős emberekbe való beruházásról van szó, és az idős nőkbe, hiszen ők tovább is élnek, mint a férfiak, magasabb az é- a, a statisztikák alapján az életkoruk, vagyis a várható életkoruk. Ez az egyik stratégiai jelentőségű pontunk lehet, hiszen az idős emberekbe való beruházás sokkal több többletértékkel is járhat, nagyon komoly méltósággal, tapasztalattal, tudással rendelkező emberekről van szó, vagyis meg kellene vizsgálni, hogy mi történik, mi történne egy ilyenfajta beruházás esetében, a formális képzés során is nagyon fontos lenne a, a helyes szakpolitika irányokra, az idős embereket be kell vonni a civil társadalmi tevékenységekbe és a képzés oktatásba is. Tehát ezt szeretem volna elmondani. Ami pedig az alternatív gazdaságtant illeti, ezt nem mondtam volna, de Maria Arena említette ezt. Jövő héten Manchesterben lesz egy konferencia, amin részt veszek. Itt posztgraduális közgazdász egyetemi hallgatók vesznek majd részt. És ők úgy döntöttek, hogy mivel alternatív gazdaságot nem tanulnak hivatalosan az egyetemen, ezért ők maguk fogják képezni magukat. Jövő héten Manchesterben kettől csütörtökig a Boom Bust Boom név alatt futó konferenciát ajánlom a figyelmükbe az interneten. Nagyon büszke vagyok arra, hogy pontosan a Manchesterű terület, vagyis az én szürke pátriám az, amely ezt a témát felveti, nagyon különböző perspektíváról van szó ezen a területen. Köszönöm szépen. Mielőtt visszaadnám a szót a professzor asszonynak, még Zuber asszony kap szót. Köszönöm szépen. Meg kell mondanom, hogy részben egyetértek ezzel a prezentációval, Már gyakran beszéltünk erről a problémáról. A válság konzekvenciái, illetve az intézkedések, a válságot kezelendő, ezek nem igazán az egyetlen utat jelentik, hiszen itt a köl négyszögesítésére volt kísérlet, amit láttunk. Nem vagyok gazdaságpolitikus, de talán más módszerek hatékonyabbak lehettek volna azt gondolom, hogy a gazdaságpolitikában mindenek előtt a hiány célszámok betartásáról van szó, amelyeket az egyes tagállamoknak előírnak, de nagyon magas az eladósodottság szintje az egyes tagállamokban, amelyet szeretnének leépíteni, de ezeket, ezeket a tényezőket nem lehet összeegyeztetni a növekedéssel, hiszen a közberuházásoknál is a költségek megnyírbálását látjuk, és ez meggyengíti a nemzetgazdaságokat. Tehát itt a szolgáltatásoknál is nagyon komoly takarékoskodási intézkedéseket látunk. Ez egy olyan megszorítási politika részeként tapasztalható, amelyet ez a parlament is támogatott. És van egy konkrét kérdésem amely a munkanélküliségre, a közszektor kiadásainak csökkentésére vonatkozik. Megvizsgálták-e ezeknek az intézkedéseknek a kihatásait a szegénység, a nők körében tapasztalható szegénység növekedésére? A, ugye itt a szociális szolgáltatások, a szociális támogatások összegének a csökkentéséről van szó elsősorban, hiszen e, ezt elsősorban a nők érezték, illetve a nőket nagyon nagy számban bocsájtottak el, a legtöbb elbocsájtott nő volt a közszektorban, például Portugáliában is. Ö, nagyon sokszor ö, létbizonytalanságba kerülnek ezek a, növény, ezek a nők, vagyis itt megint csak, csak rosszabbodott a helyzet, ez nagyon komoly kihatása van, a, kihatással jár a megfelelő köztérában dolgozó nők helyzetére, akiket elbocsátottak. Az a kérdésem tehát, hogy van-e ilyen jellegű tanulmányuk, tehát a közszektorból történő elbocsátások mennyire voltak kihatással a nők körében történő szegénység erősödésére? Köszönöm szépen mind a két kérdést. Jövő héten Manchesterben leszek. Én is. Úgyhogy ott találkozunk a konferencián. Talán. Ami a másik kérdést illeti, nagyon nehéz a amikor a megszorítás kívülről lőcsölik rá egy országra, hogy ön is említette, Európai Uniós politikáról van szó, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy javasoljunk alternatív gondolkodásmódokat, megközelítésmódokat, és azt hiszem, hogy volt egy nagyon nagy paradigmaváltás is, amit láttunk a közelmúltban, és az Európai Unió előnyeihez tartozik az is, hogy az országok különböző utakat járnak, vagyis amikor a különböző szegénységi szinteket megvizsgáljuk az egyes országokban, és megnézzük azt, hogy milyen szakpolitikai intézkedések történnek egyes országokban, akkor elképzelhető, hogy már képet kapunk arról, hogy mik a legjobb gyakorlatok ami pedig annak az elemzését illeti, hogy mi történik akkor, amikor a közszektorban ö, ö, takarékosság intézkedésekre kerül sor, akkor valóban helyes volt az ön megjegyzése, pontosan ezek a konzekvenciák, és mit jelent az, amikor a magánszektorba kerül át a pénz a közszektorból, az outsourcing során, ez, a, ez is egy kérdés, amely kapcsolatban vannak tanulmányok, de még nagyon sok munkánk van, ezt szisztematikusan kell az Európai Unió összességében megvizsgálni. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megválaszolta a kérdéseket. Most pedig Maria Strachtig, aki asszony következik utolsó vendégünként, egy görög egyetem képviseletében. A, gender a gender érzékeny megközelítés pozitív kihatása a szegénység elleni harcban ez az előadás címe. Köszönöm szépen a meghívást, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek. Nos, nagyon röviden fogalmazok, csak a legfontosabb kérdésekre fogok szorítkozni, amiről úgy gondolom, hogy um, ezek a legfontosabb pontok, vagyis nem fogom az egész előadást megtartani. Először is szeretném elmondani, hogy már 25 évvel ezelőtt a bizottságban volt egy elsődleges nő, nők körében történő szegénységgel foglalkozó tanulmány, Conroy úr tollából 1992-t írtunk akkor a, a közös piac történetében, de most megint ugyanazzal a témával 25 éve később is foglalkoznunk kell. Már minden elhangzott a szegénység elemzése kapcsán az előttem szólók szájából, illetve nagyon sok szó esett a gazdasági szakpolitika fontosságáról is. Ez is nagyon fontos, és Antonopoulos kolléganőm ugye most a kormány tagja is lett, és ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy számos kiváló elképzeléssel rendelkezik. Ugye önök is politikusok, de hogyha nem döntéshozói pozícióban vannak, akkor nagyon gyakran ezek az elképzelések idealisztikusak is lehetnek, és abban a pillanatban, hogy egy ilyen pozícióba kerülnek, akkor már kirajzolódik, hogy, ez, hogy mennyire nehéz ezeknek a megvalósítása hiszen az intézkedések megvalósítása költség vonzattal jár, és hogy önök is tudják, Görögországban ez egy nagyon komoly probléma. Nagyon nagyok az elvárások a mostani kormányjal szemben, bár a helyzetük nehezebb, mint talán bármikor. Ami az EU politikáit illeti, és hogy hogyan tudjuk ebből a maximumot kihozni a szegénységben élő nők számára. Nos, szeretném átugrani ezt a részét az előadásomnak. Az EU politikákat önök jobban ismerik, mint én hiszen önök is az elmúlt években részt vettek ezeknek a politikáknak a kialakításában. Amiről én beszélni szeretnék, tehát ezeket a részeket itt most átugrom, amit látnak a képernyőn. Amiről beszélni szeretnék, az csak az Európai Szociális Alap kapcsán az, hogy jelentős mértékben kiterjesztette a hatáját az ESA, nem csak a munkaerőpiacra, hanem szociálpolitikára és több más területre is, például a szociális beruházási csomagra is kiterjed most már az Európai Szociális Alap, és létrehoztak egy új alapot a legszegényebbek számára. Tehát az EU politika e, most már e, jelentős eszköztárral rendelkezik, és hogyha ez hozzákapcsolódik a gazdaságpolitikához, ahogy ezt Aján is elmondta, akkor egy kicsit talán lehetünk optimisták. De ezeket most mind kihagyom, átugrom ezeket a e, szlájdokat. Csak e, arról szeretnék beszélni, hogy az EU politika hogyan kezeli a szegénység kérdését. A szegénységnek ezt a gender dimenzióját általában úgy tekintik, hogy ez szélesebb kérdéskört fed le, mint a munkaerőpiaci részvétel. A nők különösen sebezhető, kiszolgáltatott csoportot jelentenek, és a nemnek, a szegénységnek multiplikátor hatása is van a e, nem és a szegénység összekapcsolódnak egymással, és a gazdasági e, válságok idején kölcsönösen felerősítik egymást, tehát ezért e, mondtam azt, hogy multiplikátor hatásról beszélhetünk a gender és a szegénység kapcsolata kapcsán. És itt két ördögi kör dinamikus mozgását látjuk. Az első a generációs hatás, említettük a gyerekeket, hogyan megy át a szegénység egyik nemzedékről a másikra. Ez is a gender dimenzióval függ össze, hiszen a nők szocializációja befolyásolja azt is, hogy a gyerekeik hogyan fognak felnőni. A másik hatás pedig a e, társadalompolitikai hatás, a különböző ágazatok között az egész társadalomban keresztül mutató, húzódóan. Nos, hogyan kapcsolódik a szegénység a politika, politikai élethez? A e, szegénység e, rasszista, szexista és homofób témákat hoz be a közbeszédbe, és a nők elleni erőszakot is erősíti. Görögországban a szegénysége mellett az emberi jogokat, a demokratikus folyamatokat is jelentős mértékben negatívan befolyásolta. A mm, szociális, jóléti állam súlyos veszélynek van kitéve az ilyen válság idején. A társadalomban, hogyha recesszió van és munkanélküliség, akkor megnőzi a szélső jobb hatása, az ereje, és több politikus tér rá erre az útra, vagy a diszkózus e felé megy el és a szegénység politikai kérdésé válik, a szegénység strukturális szempontjai is, és hát ide tartoznak a gender aspektusok is. Mit tehetünk, hogyha a szakpolitikák egyéni mm, jellemzőkkel ruházzák csak fel a nők körében a szegénységet. Most, ha ez így van, akkor nem sokra megyünk ezzel ugyanis ez a gender gap ez sokkal több, mint, ha, mint csak a számok összessége. A nemek közötti különbséget csak megszüntetni továbbra is nagyon nagy kihívás jelent, és a több szinten, holisztikus módon kell a szakpolitikának megcélozni a, a, a megoldást, keresni a, a megoldást a gender mainstreaming és ezzel párhuzamosan számos intézkedés szükséges. Nagyon említette az adópolitikában is a gender mainstreamingben szükség van, én most a fiskális politikára nem fogok kitérni. Az EU 2020 stratégiában szerepel, hogy minden politika, szakpolitika területbe integrálni kell a nemek közötti egyenlőséget, tehát mindenképpen kötelező prioritás kell, hogy legyen minden minden tagállami cselekvési tervben is. Ez megint csak egy másik kérdés, hogy a tagállami kormányok mennyire követik az Európai Unió útmutatásait. Ahogyan az elején mondtam, ezek most ez a politika elég ígéretes, csak a probléma az, hogy a tagállamok nem mindig tartják be konkrétan és hatékonyan ezeket az EU-s útmutatásokat, jogszabályokat. Vannak szeg, sokan úgy tekintik, hogy szegény nők ugyanúgy vannak, mint öreg nők, vagy csúnya nők, vagy szép nők. A duális megközelítést említettem az előbb. Nos, a társadalom politikai, sőt akár politikai szérában is foglalkozni kell a szociális kirekesztéssel, a szegénységgel, a, a, és a nemek között megmutatkozó különbséggel nagyon sok politikai eszközünk, módszerünk van, amelyekre most itt nem kívánok beszélni, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a gender mainstreaming megvalósuljon. Ehelyett inkább csak röviden az, össz, az ajánlásokat foglalnám össze. Van még lehetőség arra, hogy az eszközök, a hálózatok, amelyek már most is léteznek, és amelyek az Európai Szociális Alap kapcsán is korábban léteztek, most ezek közül több eszközt megszüntettek. És ez az ESA Gender Mainstreaming Committee, of Practice, Gender Copra vonatkozik, ezt nem lenne szabad megszüntetni, ez egy remek projekt az ESZA jelenlegi programozási időszakában. Ez az, tehát az Európai Szociális Alap prioritásainak az engelyében szerepel. Az Európai Bizottság hozta létre ezt a projektet, amely szerint a nemek közötti egyenlőség kérdését a programozási, végrehajtási és értékelési szakasz minden fázisában, fázisában be kell építeni. Sajnos ez a Gender COP 2014-ben megszűnt, ez a projekt. Ez pont ezt támogatta pedig, és segített abban, hogy az európai koherencia hiányát leküzdjük, hiszen a gender mainstreaming az esa ban egy kötelezettség volt, kötelezővé tette ez a tagállamok számára, hogy nyomon kövessék, ellenőrizzék, hogy a gender mainstreaming eh, megvalósul-e az ő országukban. Nagyon negatív dolog, hogy megszűnt eh, ez a eh, projekt, hogy nem folytatták, hiszen ugye az előbb arról beszéltünk, hogy az Európai Unió szintjén ki kell kényszeríteni azt, azt, eh, hogy a gender mainstreaming a tagállamok szintjén is eh, megvalósuljon, valóságá váljon. Ezért remélem, hogy az Európai Parlament is újra eh, megvizsgálja ezt a kérdést, és az Európai Bizottság is megvizsgálja azt, hogy ez a nagyon jó gyakorlat, ez a gender cop, ez miért szűnt meg pont most, amikor nagyon sok erőfeszítést kellene tenni annak érdekében, hogy a gender mainstreaming valóban helyet kapjon a gazdaságpolitikában, a szociálpolitikában, sőt, ha lehet, a politikában is. Köszönöm. Nos, azt mondták nekem, hogy sajnos nincs, nincs időnk már a vitára, úgyhogy Aréna képviselőasszony tesz majd néhány általános észrevételt arról, ami ma délután elhangzott. Köszönöm a szót, elnök asszony. Gyors leszek, mert a különböző eladások, amiket hallottunk, rendkívül gazdag, sok számmal fémjelzett gondolatot tartalmazott, és ennek alapján már elgondolkodhatunk, hogy milyen sajnálatos módon együtt él a szegénység és a különböző a nemek között hallottuk azt, hogy ez nem fatalitás, nem fatális dolog, mármint a szegénység. Vannak eszközök a kezünkben, úgyhogy most már csak a politikai akarat kell, hogy egy ilyen kérdéssel foglalkozzunk. Úgyhogy nagyon köszönjük az eladásokat az elkövetkezendő napok során sokat segítenek majd a jelentésünk elkészítéséhez. Köszönöm szépen. Muchas gracias, señora Arena. Ja, rá. Köszönöm szépen. Ezek után a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2015 utáni uniós stratégiát fogjuk megvitatni, ez az a jelentést, amelyet Maria Neufel készített erről a témáról. Megváltoztattuk, szeretném jelezni a napi rendet egy ponton, mert egy kollégának el kellett menni, ezért most előhozzuk az ötödik pontot. Ez a foglalkoztatói nyugellátási szolgáltató intézmények tevékenysége és felügyelete, és akkor ennek a véleménynek az előadója kap eh, szót, ami után majd eszmecserét is folytatunk. Köszönöm szépen. Szirpát képviselem, aki már nem tud itt lenni. Én fogok néhány szót szólni erről a jelentésről. Miután az európai nyugdíj rendszerben változások következtek be, Március 14-én a bizottság közzétett egy jelentést a szabályok megváltozásáról, a 41 C szám alatt a foglalkoztatói nyugellátás változását foglalja ez össze 2013-tól. Ezek az alapok határon átnyúló tevékenységet folytatnak, hosszú távú beruházásokat, befektetéseket biztosítanak, és azokra a nőkre, akik kedvezményezettjei ezeknek a nyugdíj alapoknak, különösen oda kell figyelnünk. Korábban is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, ami nagyon nagy problémát jelent Európában és az egész világon. Ugyanis valóban nagy kockázatok fenyegetik az idősebb nőket, és ez valamennyiünket kell, hogy foglalkoztasson. A egyenlőtlenséggel foglalkozni kell, meg kell akadályozni az intranszparenciát, és eh, foglalkozni kell azzal, hogy miután a nők eh, tovább eh, élnek, biztosítani, garantálni kell számukra a megfelelő nyugdíj ellátást. Az ilyen foglalkoztatói nyugellátást, nyugellátást szolgáló intézmények kapcsán fontos ezeknek a felügyelete. Az OECD kutatásai például rávilágítottak arra, hogy a nőknek csak 49%-a tudja, hogy például a kamatos kamat hogyan működik, a férfiak 75%-a ezzel tisztában van. Vannak olyan országok, ahol a nők 60%-a nem tudja, hogyha eh, nagy hozama van egy befektetésnek, akkor az nagy kockázattal is jár. Eh, a férfiak körében az van egy 45 a sokkal többen tisztában vannak ezzel. Ezért eh, van szükség arra, hogy jobban megismertessük a nőket ezeknek a pénzügyi termékeknek a kockázataival, a jellemzőivel. Néhány országban. Ezek a számok, az adatok nagyon kedvezőtlenek, de hát erről még később nyilván lesz szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szisza asszony. Úgy látom, hogy senki nem kíván ehhez hozzászólni, vagy mégis? Csak néhány dolgot eh, szeretnék ehhez eh, hozzátenni. Nagyon fontosnak tartom ezt a dossziét, ugyanis a különböző eh, reformok kapcsán, amelyet néhány ország megvalósított a nyugdíjrendszerek kapcsán, még mindig sok az aggályos tényező, különösen például a nők nyugdíjkorhatárával kapcsolatban. Itt most ugye a nyugdíj második pilléréről beszélünk, foglalkoztatói nyugdíjat. Itt még egy nagyon fontos szempontot szeretnék megemlíteni. Van egyfajta strukturális egyensúly hiány, azzal kapcsolatban, hogy a nők milyen arányban vesznek részt ilyen alapokban, vagy kedvezményezettjei ilyen alapoknak. Itt makro eh, szabályokkal ennek az egyensúly hiánynak a problémáját nem tudjuk megoldani. Itt eh, számos időbeli tényezőt is figyelembe kell venni, a, azt is, eh, hogy a nők fizetése bére jellemzően alacsonyabb. Ezért valamilyen kompenzációra van szükség, hogy ez a strukturális különbség nem maradjon meg a nyugdíjas korban is. Azután meg kell őrizni az egyensúlyt az első pillér és a második pillér között. Fontosak ezek a foglalkoztatói nyugdíj konstrukciók, de az is nagyon fontos, és azt is látni kell, hogy az állami nyugdíjrendszer, a felosztó kirovó rendszer az első pillér továbbra is a legfontosabb marad, és ezt ki kell hangsúlyozni a véleményben is. Harmadsorban a bizottság ezzel a dossziéval kapcsolatban elsősorban a belső piacra fókuszál. De hát mi itt beszélünk a kollektív tárgyalásokról is, ahol még nagyon sok a mozgástér, sokkal több a mozgástér arra, hogy az egyenlőséget biztosító intézkedések szülessenek. Én szeretnék egy olyan megközelítést, ahol is azt mondanánk, hogy ha európai szinten akarunk valamilyen szabályozást, akkor figyelembe kell venni a kollektív tárgyalások nyújtotta lehetőségeket is. Még egy pont az ilyen nyugdíjaknak az hordozhatósága. Ugye nagyon-nagyon mobilitás a munkaerőpiacon, a nők, elég sok nő dolgozik, nem nagyon stabil munkahelyeken, azért mindenképpen fontos, hogy hordozhatóvá tegyük ezeket a foglalkoztatói nyugdíjakat. Hát általánosabban azonban egyetértek a véleményem, még néhány részlet kérdésre, nyilván lesz időnk, hogy megvitassuk ezeket. Köszönöm szépen, megadom a szót Gerika úrnak. Ja, Frau Vorsitzende, Elnök asszony, az EKR nevében mindeneket szeretném megköszönni az előadónak ezt a jó kiegyensúlyozott jelentést. Örömmel várom a jó és konstruktív együttműködést. A német családi párt képviselőjeként szeretném egy olyan pontra felhívni a figyelmet, ami szerintem kicsit hiányzik a véleményből a gender gap eh, a nyugdíjak, és különösen a foglalkoztatói nyugdíj eh, kapcsán, nos itt nevezük nevén a gyermeket, hogy miről is van szó. Nem magától eh, keletkezik ez a, ez a különbség. Mindig a nők azok, akik jellemzően legtovább otthon maradnak a gyermekeikkel. Két vagy több gyereket nevelő nők közül már sokan nem tudnak visszatérni a munkába a, ezért el kell ismerni a gyermeknevelési időt pénzügyileg is és erkölcsileg is. Ez nem waste of time, ez nem waste of human resources, hogyha nők vagy apák úgy döntenek, hogy otthon maradnak a gyermekükkel. Ez egy elengedhetetlen hozzájárulás a társadalomhoz, a demográfiai pozitív fejlődéshez. Németországban a gyermeknevelést, eh, a gyermekgondozást eh, eh, külön-külön minden gyermekre meg kell fizetni, és persze megadóztatni, és jó lenne egy ilyen modell felvázolni ebben a jelentésben is. A helyzet csak akkor fog javulni, hogyha az okokkal foglalkozunk. Nem elég, hogyha mindig csak a gender gap-et emlegetjük. Köszönöm szépen. Betty asszony következik. Köszönöm a szót. Támogatom kollégámat és az által elmondottakat. Szeretnék rámutatni azokra a nőkre, akik vidéki területeken élnek, és gazdálkodással foglalkoznak. Ők tényleg különösen kiszolgáltatott csoport. Itt most a nyugdíjra gondolok, hol ö, Horvátországban semmiféle nyugdíjbiztosításuk nincs, nem az ő tulajdonuk a föld, sőt, semmi tulajdonuk nincs, és idősebb korukban semmilyen jövedelmük nincs. ez pedig nagy diszkrimináció forrás. Ezért gondolom azt, hogy a jelentésbe be kell foglalnunk azokat a nőket is, akik gazdálkodással foglalkoznak, és a vidéki területeken megfelelő eszközöket kell biztosítani annak érdekében, hogy méltó nyugdíjas korban éljenek. Köszönöm szépen! Tack så mycket och jag vill tacka rapportören. Hát asszony, köszönöm a szót. Én is szeretnék köszöntet mondani az előadónak, mert nagyon fontos ez a téma. Nem akartam ugyan hozzászólni, azonban elnézést, hogy nem jegyeztem meg férfi kollégám nevét, aki hozzászólt, és aki azt javasolta, hogy a gyermekeveléshez valamilyen fizetést próbáljunk meg bevezetni. Mi Svédországban ezt többször is megpróbáltuk amikor jobboldali többséggel rendelkeztünk. Ez egy juttatás lett volna. 2000 korona gyermekenként plusz adó, de ez eléggé veszélyes csapda, mert általában nők maradnak otthon a gyerekekkel, és hogyha a gondozáshoz valamilyen jövedelmet ö, biztosítunk, akkor egész egyszerűen a nők otthon maradnak. De ugyanakkor a nyugdíjjárulék nagyon alacsony, ilyen esetben. Úgyhogy, ha a nő szabad akar lenni, és úgy érezni, hogy a saját maga életét tudja élni, akkor ezt nem teheti meg. Nem teheti meg sem ezen jövedelem, sem ezen nyugdíj miatt. Ezen kívül több mint a fele a nőknek a szegénységi küszöb alatti nyugdíjból kell, hogy megérjen. Ez egyszerűen nem elfogadható. A megoldás az, hogy megfelelő munkahelyeket is biztosítsunk a nőknek, úgyhogy nagyon sok minden kapcsolódik itt össze. Köszönöm szépen. Végül. Nem terveztem hozzászólást ehhez a témához. A um, idő előre haladottsága miatt sem, de nagyon fontos kérdésről van szó, és az előttem szóló képviselőtársamnak a hozzászólása inspirált. Nálunk Magyarországon most vezettünk be egy új rendszert, ami egy alapvetően családpolitikai megfontolásból született, és a lényege az, hogy mégiscsak pozitívan támogatjuk azokat a nőket akik gyermeket vállalnak és vissza szeretnének térni a gyermek egyéves kora után eh, a munkaerőpiacra. a támogatás lényege pedig az hogy egyszerre kapja a gyedet tehát ezt a szociális eh, eh, támogatást amit a fizetése után kap és megkapja ugyanakkor azzal egy időben, annak ellenére, hogy visszament dolgozni, a munkabérét. Így elismerjük a gyermeknevelésnek a többletköltségét, és ezzel a, a jövedelemmel pedig azt a nyugdíjkülönbséget és fizetésbeli különbséget, ami létező egyébként a férfiak és nők között, azt csökkenteni tudjuk el szeretném mondani hogy ennek eredményeképpen magyarországon most azok a nők akik úgy döntöttek hogy a gyermek egyéves kora után visszamennek a munkaerőpiacra több mint hatezren éltek két hónap alatt ezzel a lehetőséggel nem vesztették el az állásukat egy évet várnak rá a munkáltatók és a nők körében nagyon nagy népszerűséget élvez ez a forma, amit bevezetünk. Úgy gondolom, hogy ez egy jó gyakorlat, azért tartottam fontosnak elmondani, mert Európai Unió összességében majd minden tagállam a demográfiai problémákkal küzd, és úgy is lehet a nőket helyzetbe hozni és segíteni, hogyha pozitívan támogatjuk őket. Szerintem ez a jó gyakorlat. Muchas gracias. Eh, mm, vuelvo. Köszönöm szépen. Gerika úr szeretne ismételten hozzászólni, de csak egy dolgot szeretnék elmondani. A férfiakat is és a nőket is támogatni kell, akik eh, gondozni szeretnék gyermekeiket. Hogyha csak a nőkre vonatkozó intézkedésekről beszélünk, akkor megint csak az ő felelősségüknek tekintjük a gyermeknevelést. Pedig mind felelősek a gyermeknevelésért. Gerika úr. Köszönöm szépen, hogy megint szót kértem. Egy dolgot szerettem volna tisztázni. Én nem ö, zseppénzről beszéltem, sajnos nem tudom a hölgy nevét ott elől. Amikor Svédországról beszélünk, és ugye itt 300 euróról van szó, akkor, mint említettem, itt nem zseppénzre gondoltam. Nem tudom, hogy ö, egy óvónő elmenne 300 euróért dolgozni, én nem ismerek senkit ezen a területen, aki ennyi pénzért hajlandó lenne dolgozni. Tehát ugyanarról a dologról beszéljünk, ez a kérésem. Mi, én fizetésről, rendes fizetésről beszélek, egy normális összegről, amit, aki, amit akkor kapunk, amikor dolgozni megyünk. Németországban 1700 euróról beszélünk gyermekként, 4000 és 7000 euróról beszélünk akkor, amikor bentlakásos nevelési intézeti fizetés összegét említjük, tehát itt nem zseppénzről van szó, és elnök asszony ugye ön is szemrehányólag nyilatkozott irányokban, de nem erről beszélek. Elsősorban a nőket ö, olyan helyzetbe kell hozni, hogy eldönthessék, hogy az első két évben mondjuk a gyermekét otthon akarják -e nevelni, és hogy ezért pénzt szeretne kérni, vagy pedig vissza szeretne menni dolgozni, és ezt a társadalom biztosítás köteles jövedelmét ezáltal felhasználhatja arra is, hogy egy nevelés intézménybe legyen a gyereke. De hogyha valaki csak 150-300 eurós zseppénzt kap, akkor egyáltalán nem beszélhetünk egyenlőségről. Itt tulajdonképpen a nők rabszolga sorba taszításáról beszélünk inkább. Muchas gracias. Eh, yo apuesto también por esos Köszönöm szépen. Én is azt szeretném, hogy akár nőkről vagy férfiakról van szó, megkaphassák ezeket a béreket, ezeket az összegeket, amelyeket említett. De hát ez nagyon messze van a realitásoktól nagyon sok országban. Ön arról beszélt, ami az önök hazájában történik. Azt hiszem meg kell értenünk azt, hogy mi a helyzet általánosságban Európában. Végezetül Suica asszony következik. Hogy lezárja a vitát. Köszönöm. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, hogy hozzájárult ehhez a vitához. Mindennel egyetértek, amit itt ma hallottam, mindennel, amit mondtak, arra val, hogy elő kell segítenünk a nők férfiak egyenjogúságát, ami nagyon fontos ebben a jelentésben, nem más, mint a nyugdíj. Hogy ezt hogy tudjuk elérni, nevezetesen a nyugdíj egyenlőséget a nők és férfiak között. Ez nagyon fontos vita, hiszen a nőknek nem biztos a munkaerőpiaci helyzete, és a kolléganőm említette a mezőgazdaságban dolgozó nőket is, hiszen ők is igen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Aztán vannak olyan nők is, akiknek vissza kell menniük a munkahelyükre, miután szültek. Stabil munkakörülményeket kell teremtenünk, de nem csak ezt. Azok esetében, akik nem tudnak visszamenni a munkahelyükre, vagy akiknek nincs tulajdonuk, garantált méltóság teljes emberi méltósághoznak megfelelő nyugdíjas időszakot kell biztosítani. Német kollégánk nagyon sok jó érvet sorakoztatott fel. Mindenképpen foglalkoznunk kell az alacsonyabb bérekkel és az alacsony demográfiai helyzettel. A nyugdíjak segítségével kell elérnünk az egyenjogúságot a nők és a férfiak között. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon köszönöm. Svéca asszony, ezt a vitát akkor le is zárom azzal, hogy április 13-án 5 ó, délután 5 óráig lehet módosít indítványokat benyújtani. Most pedig a negyedik napi rendi pont következik, a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2015 utáni uniós stratégiája. Na és asszony, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövidre fogom. A stratégia tervezetét benyújtottam, és most 450 módosítót már kaptam időközben. Szívből köszönöm ezeket a módosítókat, mivel minden egyes kollégám, aki időt szakított arra, hogy odaüljön a mellé, és megfogalmaz ezeket a módosítókat. Abból a célból tette ez, hogy jó minőségű anyag szülessen. Nagyon fontos, hogy jó legyen ez a stratégia, ez a közös célunk. Eddig 35 kompromisszumot készítünk elő, de ez még csak az eleje. Először tartalmilag össze kell fésülni ezeket a kompromisszumokat, ez időigényes folyamat, és köszönöm a titkárságnak és a kollégáknak is az előkészítő munkálatokat. Három célkitűzést szeretnék megemlíteni. Az egyik cél tartalmi szempontból nagyon komolyan foglalkoznunk kell ezzel, a másik pedig a fair, az igazságos elbánásmód emberi szempontból. Nem szabad tehát figyelmen kívül hagyni ezt a tényezőt, meg kell próbálnunk megtalálni a közös nevezőt, és az utolsó célnak pedig annak kell lennie, hogy a férfiak és a nők számára, az európai egyenlőség számára előrelépés történjen, érdemi előrelépés Európában. Ezért minden nyitottságomról szeretném biztosítani önöket, és az árnyék előadóval is tartom a kapcsolatot, az egyes módosítók benyújtóival is felveszem a kapcsolatot, hogy esetleg ha valamit nem értek, akkor meg tudjuk beszélni, és már most nagy örömmel tekintek az együttműködés elé. Muchas gracias, señora Noil. La verdad es que este... Köszönöm szépen. Nagy asszonynak a jelentést. Tényleg nagyon nagy munkát jelentett ennek elkészítése. Szeretném hangsúlyozni, milyen jelentőséget tulajdonítunk ennek a jelentésnek. És elmondani azt, hogy a stratégia vonatkozásában a parlament figyeljen oda arra, amit a bizottság tesz. Gál Perc asszony a néppárt nevében, parancsoljon. Elnök asszony, először is szeretnék Nagy képviselő asszonynak köszönetet mondani az eddigi együttműködéséért. Úgy gondolom, hogy kellő nyitottsággal párosul az a szakmai munka, aminek segítségével ezt a stratégiát sikerült összeállítani. Annak ellenére mondom ezt hogy nem közös az a nézőpont amit a stratégiáról alkotunk mégis úgy érzem hogy tudunk olyan kompromisszumokat létrehozni majd amiben a néppártnak az álláspontja is meg tud jelenni. nagyon fontosnak tartom hogy a stratégia az fókuszpontokat határozzon meg és éppen ezért olyan módosító javaslatokat nyújtottam be szám szerint 44-et, ami ezeknek a fókuszpontoknak a megtalálásában segítségül megjelenhet az volt a kiindulási pontom hogy éppen elég tág ez a terület nem kell nekünk újabb témákat megtalálni ahhoz hogy ezt a stratégiát nagyon határozottan és közös álláspontként meg tudjuk jeleníteni. ezért az a határozott véleményem hogy nem kell olyan témákkal foglalkoznunk ami szubszidiaritási kérdéseket eh, eh, érint feszeget hanem azokra kell fókuszálni amiben tényleg segtséget tudunk adni és stratégiaként tudunk a problémás pontokról beszélni. számos módosítót képviselőtársaimmal közösen nyújtottam be és a módosító javaslatoknak az iránya egyértelműen az volt hogy a jelenlegi gazdasági növekedési motorok keresési szakaszában meggyőződésem hogy a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségnek a kiépítése és határozottabb megjelenítése minden szakpolitikában hozzásegíthet bennünket ahhoz hogy gazdasági növekedésről tudjunk beszélni. véleményem szerint a esélyegyenlőségnek az ügye az egy nagyon komoly erőforrás lehet csak ezt tudatosan meg kell jelenteni a szakpolitikákban meggyőződésem hogy a munkaerőpiaci rugalmasság növekedése ezzel együtt jár tehát ha sikerül az esélyegyenlőséget kezelni akkor a munkaerőpiaci rugalmasság is nőni fog. képviselőtársamhoz hasonlóan nagyon fontos kiemelt témaként tekintek a vidéki nőknek a problémájára sokkal súlyosabb kérdés ez mint sem, hogy egy stratégiában ezt ne érintsük ezért E, módostó javaslatokkal éltem e tekintetben. a média szerepét szeretném hogyha a stratégiában e, e, megjelenítenénk, annak a fontosságát és felelősségét is mert hogy ez megkerülhetetlen ebbe a kérdésben különösen a negatív képnek a felrajzolása az nagyon fontos amit a média gyakorta űz a statisztikai adatgyűjtés sokszor beszélünk témáról és az előző előadók is elmondták hogy bizony nagyon fontos az hogy eh, koherens megfelelő adataink legyenek arról megbízható adatok amiről beszélünk ehhez viszont az kell hogy ezeket az adatokat be is gyűjtsük egy stratégiában ezt eh, fontos hogy eh, meg tudjuk jeleníteni. ugyanígy stratégiai kérdés a családi élet és a munka összeegyeztetése ezzel együtt az egyenlő bánásmódnak a megjelenítése is. A családi és a munkaerő piac helyzetének az összehangolása az egy kiemelt és kulcsfontosságú téma, azt gondolom kapcsolódik az előző jelentéshez a nyugdjak témakörében arról beszéltünk talán elnök asszony félreértett és én azt vártam tőle egyébként hogy azt mondja hogy ez egy kiváló jó gyakorlat és sok ilyen gyakorlat legyen még az európai unióban amiről beszéltem melyet azt mondta hogy a férfiakat is ugyanúgy kell kezelni. Hát jelen pillanatban elnök asszony nem arról van szó, hogy a férfiaknak kevesebb a nyugdíja, hanem arról van szó hogy a nőknek kevesebb a nyugdja ezért azt gondolom hogy a mi feladatunk az hogy a nők alacsonyabb nyugdja érdekében eh, nagyobb fizetést eh, tudjunk nekik adni ugyanazért a munkáért ugyanannyi bért kisebb legyen ez a gap és itt az a feladatunk hogy minden jó gyakorlatról elmondjuk hogy ez felkarolandó és akár más tagországok is ezt e, e, alkalmazhatják. akkor leszünk sikeresek ha gyakorlatban is tudunk valamit mondani és nem elméleti szinten maradunk tehát ez a stratégia is akkor lesz jó ha leér a lába a földre és a szakpolitikákba tudunk e, majd javaslatokat megfogalmazni. Úgyhogy azt gondolom hogy ez nincs messze a realitásoktól nagyon is a realitások talaján állunk amikor azt mondjuk hogy a nemek közötti bérszakadékot csökkenteni kell és ezáltal a nyugdjszakadékot is csökkenteni kell és minden olyan témát meg tudunk ebbe a stratégiába fogalmazni ahol ehhez hozzá fog járulni. én nyitott vagyok a kompromisszumok megfogalmazásában és azt szeretném hogyha ezek valóban olyan kompromisszumok lennének amikor majd azt tudjuk mondani hogy igen ez a szakbizottság kiváló munkát végzett és ezt minden eh, szakpolitikában a következő időszakra meg kell jeleníteni. nem azért mert erőszakosan akarjuk hanem azért mert maradandót alkotunk. köszönöm szépen! Gracias, señora Galpet en ningún caso le estaba criticando. Nagyon köszönöm, Gál Perc asszony. Én egyáltalán nem kritizáltam önt, csak értékeltem az ön által benyújtott javaslatot. Voltak olyanok, akik pozitívunként értékelték, de én szerintem a nüanszokra is oda kell figyelnünk. Ha csak a nőkre irányuló intézkedést vezetünk be, akik a gyermekeiket gondozni kívánják, akkor megint csak a nők lesznek felelősek a gyermekek gondozásáért. Úgyhogy nem kritizáltam önt, csak egy intézkedést értékeltem, amit a legjobb gyakorlatként minősített ön. Szerintem még további eszmecserére van szükség ebben a témában. Vinenszka asszony következik az ECR képviseltében. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen. Az Európai Stratégia dokumentum elemzése során arra az eredményre jutottunk az előző anyaggal kapcsolatban, hogy nagyon fontos valóban az esélyegyenlőség a férfiak és a nők között, illetve a sztereotípiák és a családon belüli erőszak felszámolása a célunk a következőre szeretnék utalni. A szerződések rögzítik azt, hogy a nők és a férfiak egyenjogúak, azonban mégiscsak az a helyzet, hogy a szakbizottság ezzel sokkal komolyabban foglalkozik, és magát a fogalmat is szűkebb értelemben, szűkebb hatállyal kezeli. Ugye itt a gender egyenjogúságról van szó, a nők és a férfiak egyenjogúságáról, illetve az abortuszhoz való jogról, és um, a a 2013-as decemberi határozatot szeretném említeni, amely azt mondja ki, hogy uh, a politika uh, alakítása a szexuális nevelés területén és a családtervezés területén tagállami kompetenciába tartozik, vagyis itt Európai Uniós kompetenciáról nincs szó, az Európai Unió nem avatkozhat bele az életnek ezeknek ezen területeibe. És a nem kötelező parlamenti határozatokon túl nem mehetünk. Ezen kívül a, a családon belül erőszak kérdés kérdését, is egy struktúrán belül kell megvizsgálnunk, hogyha megvizsgáljuk ezeket a jelenségeket, akkor világos, hogy egy kulturális mintakövetéséről van szó, és az erőszak forrásait egy szélesebb szociális kontextusban kell vizsgálnunk. A munkanélküliséggel függ ez össze, illetve a médiákban a pornográf tartalmak használatához, a, a házastársi és más kapcsolati formák kialakulása, az is nagyon fontos az alkohol és a kábítószer használat kérdése is. A, a házasságon kívüli szexuális kapcsolatok arra azt eredményezik, hogy a fiatalok körében káros jelenségek alakulnak ki. Itt a, házastársak esetében és a megfelelő viszonyokat a gender ideológia kapcsán meg kell vizsgálnunk, hiszen itt a következő generációk neveléséről van szó. A nőket támogatnunk kell abban, hogy a nő szerepüket felvállalják, és hogy ez pozitívumnak tekintse a társadalom és a gazdasági szektor is. A nők és a férfiak esetében ennek a stratégiának az együttműködésen kell alapulnia, és az esélyegyenlőségen olyan formában, amely nagyra értékeli azt, azokat az alapvető különbségeket is, amelyek léteznek a férfiak és a nők között. Ugye itt nem feminista harcról van szó, ezt már más is említette, hiszen egy feminista harc nem javítaná a nők helyzetét. Nagyra értékelem azt az akaratot, hogy valamit tegyünk a nők helyzete javítása érdekében, hogy a közéletben a nők részt vehessenek, de abban is támogatni kell a nőket, hogy a szülésnél és az anyaság eh, esetében szintén kibontakozhassanak, nagyon fontos, tehát az a családbarát politika, amely az, a férfiak és a nők egyenlőségét szolgálja. Nálunk Lengyelországban a család nagyon fontos, ezt nem szabad lerombolnunk, nem szabad a gender, egy olyan gender ideológiát bevezetnünk, amelynek nem az a célja, hogy a két nem egyenlővé váljon, hanem a férfi és a női nem közötti harcba torkollik, és az egyes családi struktúrákba is károsan beavatkozik ez a hozzáállás. A liberális csoport részéről Miller asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Nagyja kolléganőnek is ezt az eddig elvégzett munkát. Az ALDE csoport nevében én is benyújtottam már módosítókat, és ezekben a módosítókban kihangsúlyoztam a számukra fontos pontokat, a, nyug, a nyugdíjak közötti szakadékot, a mobbing, a stalking és a szexuális zaklatás kérdésé, de hogy az előadóasszony helyesen kiemelte, a benyújtott módosítók száma elég komoly, ezért világosan szeretném elmondani jó magam is, hogy nagyon nyitottak vagyunk mi is a kompromisszumok irányában, és önnel ezekről fogunk tárgyalni. Azt hiszem, hogy a közös célunk egyértelműen az, hogy világos és erős stratégia szülessen, hogy ilyen formában a bizottságnak egy, egy, egyértelmű üzenetet adjunk a tekintetben, hogy a parlament milyen úton jár, és azt hiszem, hogy keményen kell fogalmaznunk, de nagyon fontos, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontjából előrelépjünk, érdemben. Ezzel egyetértek. Köszönöm. Köszönöm szépen. az öldek nevében Otessen úr. Nos, minden tiszteletem az önöké, de időnként elég kemény felszólalásokat kell meghallgatnom. Köszönöm az előadó asszonynak ezt a dokumentumot, meg megfelel a stratégiáról alkotott elképzeléseinknek alapvetően ez a szöveg, és egy fontos pontot kell figyelembe vennünk világos mutatókkal, indikátorokkal kell dolgoznunk a tekintetben, hogy képet kapjunk arról, hogy hol van erőlelépés, hol van visszalépés. Fontos tehát, hogy olyan mechanizmusaink legyenek, amelyekkel egyértelműen mérni tudjuk azt, hogy mennyire, milyen mértékben történtek egyáltalán erőlépések, ha történtek. Ez a stratégia szempontjából is egyértelmű alapvető fontosságú pont. Számos módosított benyújtottunk, később még megbeszélhetjük ezeket az, az árnyék előadóval történő ülésen. Vannak néhány, van olyan néhány pont, ami nagyon fontos a számunkra, itt az, megint csak az esélyegyenlőségről, az LGBT-t is fontosnak tartjuk, ezt a csoportot, és már korábban is említettük, hogy ezt a stratégiát nem lehet leválasztani az európai szemeszter álláspontjától és az eredményeiről. Ez nagyon komoly hiba lenne, hogyha ezt, hogy ezt különálló témaként kezelnénk. Néhány módosítót szeretnénk benyújtani, amelyeknek az a célja, hogy garantáljuk az eső, egyenlőséget a klímaváltozás elleni harcban is. Ez egy nagyon fontos, pontosan a 2015-ös Párizsi csúcs, csúcsot előkészítendő nagyon fontos kérdés ez. És a nehéz helyzet ellenére a, ez, a, például a szülői szabadság és az egyéb ilyen kérdések mellett ezt is meg kell említenünk. Tudjuk azt, hogy ez, ez most éppen leállt, ez a folyamat, ezért ezt itt meg kell említenünk. Mindenek előtt szeretném megköszönni a munkát az előadónak, és nagy örömmel tekintünk a további együttműködés elébe. Köszönöm szépen, Gérik úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, még asszony, Nagyra értékelem, hogy ilyen világosan és nyíltan fogalmazott. Nos, szeretnék még az ample kapcsolatos jelentése kapcsolatban is valamit mondani. Kozlovska kollega az Ample-ben mm, nagyon objektíven fogalmaz, de egy kicsit idegesít ez a gender szempontú megközelítés. Alapvetően ne értsenek félre, nem ellenzem a gender mainstreaming gondolatát, és a címben is nagyon szépen olvassuk, hogy itt ö, ö, a, a férfiak és a nők egyenlőségéről van szó. Ugye itt nagyon fontos, hogy helyesen értelmezzük ezt a kifejezést, és egy, szám, egy, egy egész kavalkádot találunk utána az a kapcsolatban, hogy mi tartozik állítólag ez alá a terület alá. Itt, itt az a benyomásunk keletkezik, hogy minden egyes hónap, amit egy adott nő a gyerekével otthon eltölt, az elfecsérelt idő. De kérem, kérdezze meg itt többen, akik itt ülnek, hogy ez valóban így van-e. Én hét gyermekes apa vagyok, minden napot élveztem, amit otthon a gyermekeimmel eltölthettem, és minden nap tanultam valamit is tőlük. A nevelés otthon nem ö, időpazarlás, ez nagyon fontos, hogy ezt figyelembe vegyük, ezt már többször is elmondtam, és még egy téma, ami nagyon fölmérgesített, és szeretném az, amit a kollega is említett, az abortusz kérdését megemlíteni. Önök is tudják, hogy mi erről az álláspontunk. A Tarabella jelentésről beszélek többek között. Itt ugye Európának nincsen kompetenciája, fogadják el a szubszidiaritás elvét, kérem ne vessék fel mindig E, ezt a gyerekes játékot az ideológiákkal ne dobálozzanak ezzel, hiszen ez e, mérgezi a légkört. Már az is, hogy imamalomként újra és újra megfogalmazzák, hogy ez egy alapvető emberi jog, ez már megcsúfolja a, a meg nem született gyermekek helyzetét, és egyáltalán a nőket olyan pozícióba hozza, hogy még nehezebb lesz a döntés. Megint csak egy ideológiai harcba fulladunk bele több témában. Itt azt hiszem, hogy elfecsérelünk egy esélyt, de remélem, hogy ennek ellenére mindennek dacára közösen valahogy el tudunk érni egy jó eredményt. La señora Ward. Tiene la palabra. Várd asszony következik. Köszönöm szépen, rövid leszek. Egy pontot szeretnék kiemelni. Nagyra értékelem a kollégám munkáját ebben a témában, és nagyon jó lehetőség lesz a módosítók benyújtása is a további kiigazítások számára. Ez egy jövőre irányuló stratégia, nem a múltról beszélünk, nem arról van szó, hogy leltált készítünk, a tekintetben, hogy mi a család, miben álljon a család, és azt hiszem, hogy realisztikusan kell vizsgálni a jelenlegi világot, amiben élünk, és nagyon különbözően állhatnak össze a családok ma és a jövőben és támogatnunk kell azokat az embereket, a, akik a saját módjukon fogalmazzák meg azt, hogy mit jelent az, hogy család, és nem a mi definíciónkat használják. Az előttem szólók a, a tiszteletről és a, a, a kölcsönös tiszteletről beszéltek a, a nemek között, és szerintem ennek az eléréséhez az a legfontosabb út, hogy a fiatalokat erre tanítsuk, a kölcsönösségre, a reciprocitásra, a kölcsönös tiszteletre, vagyis ilyen formában csökkenthetjük például az erőszak elharapózását korábban fiatalokkal dolgoztam ezeken a témákon, és nagyon fontosnak találom a szerepeket, a, a, a példaképek alkalmazását, és a hagyományos családi modell nem feltétlenül követi ezeket a modelleket. Nem, nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy a társadalom magától hogyan alakul át, hogyan fejlődik, változik. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük azt, hogy az emberek nagyon különböző módon definiálják a családot, az egyes, a társadalom alapegységeit, és ezeket a, ezeket a különböző definíciókat kell támogatnunk a szakpolitikánkkal. Köszönöm szépen, Hedasszony. Köszönöm szépen. Mégiscsak fel kell szólalnom, elnök asszony, és először is köszönöm az előadó asszony munkáját, és az árnyék előadó munkáját is. Remélem, hogy megszületik a közös nevező a közös stratégia tekintetében egy közösség, egy család vagyunk, egy belső piaccal, a szabad mozgás szabadságával, és olyan döntéseket hozunk, amelyek mind a férfiakra, mind a nők nagyon komoly kihatásokkal járnak az Európai Unióban, és ehhez nagyon fontos, hogy meglegyen a közös stratégia, hogy pontosan ö, elérjük az esélyegyenlőséget, hiszen tudjuk azt, hogy nem egyenlőek az esélyek. Egy példát szeretnék mondani a munkaerő piac világából. A bérkülönbség. Ugyanolyan képzettségi, ugyanolyan pozícióban dolgozó nők a férfiak jövedelmének 70%-át kapják. És minden Európai Uniós tagállam aláírta az alapjogi kartát, de számos tagállam ez, ezt a kartát már megsértette, és nagyon fontos, hogy erre is legyen stratégiánk ennek a problémának a kezelésére. Nem csak törvényhozói minőségünkben kell fellépnünk, hanem vélemény formáló minőségünkben is a legjobb gyakorlatokat kell továbbadnunk, ez az egyik legfontosabb feladatunk parlamenti képviselőként. A legjobb gyakorlatokat tehát, kell tehát továbbadnunk, a férfiak és a nők helyzetével kapcsolatban átfogóan vannak problémák, és ezeket a problémákat a legjobb gyakorlatok cseréjével tudjuk megoldani. 2015-ben még mindig nem valósult meg az egyenlőség a nemek között, a bérekben, a bérek emelkedésének mértékében, a munkaviszonyok különbözőségében, vagyis nagyon fontos, hogy itt előre lépjünk. itt nem törvényeket hozunk, hanem stratégiát alakítunk ki. Ebben is javulnunk kell. Nagyon fontos, hogy több gyerek szülessen Európában például, de nagyon fontos az is, hogy több nőnek hozzáférése legyen a munkaerőpiachoz is, vagyis azt kell biztosítanunk, hogy ez a hozzáférés is megvalósuljon, különösen a nők következő generáciája esetében a gazdaság szempontjából is szükség van rájuk. Ez fontos tehát az esélyegyenlőség megteremtése. Ez nagyon sok nő, aki dolgozik, egyúttal a háztartási munkákat is elvégzi otthon, nem kell mindenhez törvényeket, konkrét törvényeket alkotni, de iránymutatásokra egyértelműen szükség van, hiszen úgy tűnik, hogy egyébként nem működik az egész. Azt hiszem, hogy minden ország hasznot húzhat ebből a stratégiákból, azok az országok is, akik már elég komoly eredményeket tudnak felmutatni. Köszönöm szépen. Petir asszony. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Ebben a szakbizottságban nagyon gyakran vitattunk már meg korábban is különböző stratégiákat, jelentéseket, amelyek a nemek közötti egyenlőséggel foglalkoztak. Szeretnénk ezt az egyenlőséget elérni, biztosítani, de időnként több időt fordítunk ideológiai töltetű vitákra, mint olyan intézkedések meghozatalára, amelyek tényleg valami eredménnyel járnának. Például Tarabella úr is készített egy jelentést, erre szeretnék most utalni, amikor azt mondom, hogy nem szabad a tagállamok kompetenciájába, autonomiájába beleavatkozni, mert ez alásná a szubszidiaritás elvét. Olvasva a jelentést, úgy látom, hogy az egészséggel foglalkozó fejezetben például van néhány javaslat arra vonatkozóan, hogy az EU mit tegyen, és nem a tagállamok, hanem az EU. Én azt szeretném javasolni, hogy ne készítsünk olyan jelentéseket, amelyek a szubszidiaritás elvét alássák. Rendben van, köszönöm. Mielőtt a bizottság, az Európai Bizottság képviselőjének megadom a szót, engedjék meg, hogy elnök Egyébként én is részt vegyek ebben a vitában, és mondjak valamit. Nagyon sok kérdésre tettek már fel a kollégák. Ezt a következővel szeretném kiegészíteni. Ez a szakbizottság véleményt kell, hogy nyilvánítson arról, hogy szükség van egy konkrét európai stratégiára az összi egyenlőséggel kapcsolatban és hogy ezen stratégián belül különböző területeken milyen intézkedésekre lenne szükség, jogalkotási intézkedésekre, olyan területeken, ahol az EU rende, rendelkezik kompetenciákkal, Hm, jó lenne a legjobb gyakorlatokat kicserélni, megismertetni egymással, politikai célokat megvitatni, de mindenek előtt tehát eszmecserére van szükség, és ebben a szakbizottságban olyan jelentések készülnek, amikről az elnökség azt gondolja, hogy ezek helyesek és jók. A frakciók tehetnek javaslatot, hogy milyen szerintük fontos kérdésekről készüljenek jelentések, ez a parlamentben mindenkinek joga. Végül, Európában, a 21. században úgy gondolom, hogy a nők döntöttek, dönthetnek úgy is, hogy mondjuk nem mennek férjhez, nem akarnak gyermeket, és ettől ők még teljes jogú nők maradnak, ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint minden más nő. Természetesen nagy tisztelet illeti azokat, akik máshogy döntenek, akik a hagyományos női szerepben kívánnak élni. De nem szabad visszamennünk egy több száz évvel ezelőtti Európába, amikor a nőknek az egyetlen feladata, felelőssége a, az anyaság volt. Tehát itt mindenki, akár feleség, akár anya, akár nő egyenlő jogokkal kell, hogy rendelkezzen. Most szeretném megadni a szót az Európai Bizottság képviseletében Szasztamánynál asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak is a sok munkát, amivel elkészítette a jelentés tervezetet. Nagyon fontos ez a vita, hiszen az esélyegyelőségi politika jövőjéről beszélünk a jelenlegi parlament és Európai Bizottsági ciklusban. A jelenlegi stratégia az idén év végén fut ki, ezért nagyon is aktuális ez a vita. A bizottság képviseletében mondhatom, hogy nagy érdeklődéssel figyeljük ezt a vitát. A nemek közötti egyenlőség olyan kérdés, amely alapvető értékeken alap, alapul az unió alapértékein, emberi jogról van itt szó, nők és férfiak esetében egyaránt, és gazdasági jelentősége is nagy ennek a kérdésnek. Európában nem lehet növekedés, anélkül, hogy mind a két nem, nők és férfiak együtt vegyenek részt a munkaerőpiac a társadalom építésében. Három szempont nagyon jól tetten érhető ebben a jelentés tervezetben, ami rávilágít arra, hogyha mindezt a három szempontot figyelembe veszük, akkor nagyon nagy területen mozgunk. Nagyra értékeljük mi a bizottságnál, hogy a parlament segít meghatározni a prioritásokat ebben a kérdéskörben. Volt egyfajta időtáv, és meg kell találnunk, hogy mire fókuszáljunk, mire koncentráljunk. Juncker bizottság a prioritásokra szeretne koncentrálni, és ebből a szempontból is örömmel várjuk, hogy majd a parlamentben elkészüljön a végleges jelentés a következő években követendő esélyegyenlőségi politikáról. Tehát még egyszer köszönöm, és természetesen bármilyen kérdésük van rendelkezésükre állunk. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy a szakbizottságban a szavazás május 6-án vagy 7-én lesz, még várjuk erről a visszaigazolást, és addig úgy gondolom, hogy az árnyék előadók, vagy az előadóval be tudják fejezni a munkát, megvizsgálhatják a módosítóindítványokat. indítványokat, és remélem, hogy a legtöbb véleményt sikerül majd figyelembe venni. Mehetünk tovább. A következő napi rendi pont a, az alapjogok helyzete az Európai Unióban, és eljut a előadó. Köszönöm a szót. A sajnos minden témát nem lehetett belevenni ebbe a jelentésbe, pedig érdemes lett volna ezekkel foglalkozni. Megpróbáltam főleg a fő pontokra koncentrálni, amelyeket aztán az önök segítségével be lehet venni a jelentésbe. Először is arra az esetre utalnék, amikor erőszak és diszkrimináció áldozatai a nők fizikai, szexuális és egyéb téren, illetve a kiskorúak bántalmazására. Főleg napjainkban kell odafigyelni erre, de minden körülmények között is, amiről nem beszélnek. Biztos azért, mert félnek, vagy megfélemlítették őket. Ami a szexuális molesztálást illeti, az új technológiáknak köszönhetően sajnos ez egyre gyakoribb, nyilván ezt mindenki tudja a szociális hálózatoknak köszönhetően, ez veszélyes lehet, és nagyon nehéz erre rátérni. Ami az erőszak kérdését illeti, ez rendkívül kényes kérdés, mert vannak olyan bűncselekmények, amelyek ugye a nőket érintik, és amelyeket főleg a partnerük követ el. Aztán, ami ezeket a... Riferimento continuano a persistere in quelle situazioni in cui la retratezza sociale e culturale prevale. A becsületgyilkosságok eh, kérdése. Erre is ki kell eh, térni, mert ez az alapszabadságokat is sújtja. Aztán, ami a magánéletet, szociális életet, eh, munkai körülményeket illeti, erre is oda kell figyelni. Nem szabad elfeledkeznünk arról a tényről, hogy a leszbikus tény sem elfogadott még, és ez is problémás lehet. A diszkrimináció az oktatás terén is, a képzés terén és a szolgáltatások terén is tapasztalható. Tehát több oldalú a diszkrimináció. Tulajdonképpen nagyon sok olyan eset van, ahol az a tény, hogy valaki nő, további diszkriminációt jelent. Például, ha nő és bevándorló, vagy valamilyen fogyatékkal élő, tehát kétszeres, háromszoros is a diszkrimináció ilyen esetekben. Aztán egy-két kontextust szeretnék kiemelni a munkahelyi, politikai, döntéshozói környezetből. A nők nem csak a nagyvállalatoknál, vagy más politikai szinteken nem képviseltetik magukat megfelelően, hanem minden alsóbb szinten is. Egyszerűen kizárják őket a döntéshozó folyamatból, eh, mert eh, továbbra is a férfiak a főnökök. Úgyhogy mindenkinek eh, oda kell figyelni erre. Javítani kell ezen a helyzeten. Végül pedig kérem a bizottságot és a tagállamokat, illetve az összes többi intézményt is, hogy az alapjogi intézmény segítségével jobban figyeljen oda minden olyan területre, amely a nők alapjogaira vonatkozik, hogy vegyük fel a harcot mindenfajta diszkrimináció és erőszak ellen. Várom mindenkinek a megjegyzését ezzel. Köszönöm szépen. Muchas gracias, señora Ayuto, por su exposición. Köszönöm szépen, Ayuto asszony. Köszönöm, amit elmondott. Megnyitom a vitát. Ajala Szender asszony először. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek szeretnék gratulálni az előadónak, elismeréssel szeretnék adózni a munkájának. Különösen, hogyha súlyos alapjog sértésekről beszélünk a nők esetében, nagyon fontos, hogy számos szempontot figyelembe vegyünk, a halmozott diszkrimináció, amit említett, a többszörös diszkrimináció is egy nagyon súlyos probléma. Az Európai Unióban különösen fontos az, hogy minden nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés már persze egy alapjogsértést testesít meg. És még tovább is mehetünk, még fokozni is lehet, hogyha például úgy fogalmazok, hogy rávilágítanék arra, hogy milyen súlyos helyzeteket jelent Európában a, például az emberkereskedelem, a nők szexuális kizsákmányolása, Hogyha a háromszoros diszkriminációról, vagy többszörös diszkriminációról beszélünk, akkor ezeket is meg lehet említeni. Sokszor nagyon nehéz egyáltalán megállapítani, hogy mi e történt. Meg kell teremteni az intézményi kereteket, ahol a nők jogait védeni lehet, különösen például fogyatékkal élő nők esetében, akiket Eh, akiknek a helyzetével visszaéltek, eh, valami jogintézménynek meg kell tudni őket eh, védeni a munka során. Ugye ebben az elég olyan területeken, olyan munkakörökben, mint például a, a hadsereg, ami férfiak által dominált, a Spanyolországban nyilvánvalóvá vált, hogy itt speciális eszközökre van szükség, hogy egyáltalán azonosítani lehessen, hogy mikor, hogyan történik ilyen diszkrimináció, és meg tudjuk védeni a diszkriminációt elszenvedő nőket. Az igazságszolgáltatásra is számos feladat vár, és az igazságszolgáltatásban is eléggé hierarchikusak a struktúrák, és más területeket is említhetnék, ahol különösen súlyos problémák adódnak a diszkriminációval, a példának említhetném a pénzügyi szektort. Ott is azt tapasztaltuk, azt láttuk, hogy a munkáik során sok inzultus éri a nőket, és a nők munkája sokszor nem is jól látható, szinte rejtve dolgoznak és ezért elismerés sem kap annyit a munkájuk. Az országomban, Spanyolországban, mint nyilván tudják képviselőtársaim, számos megszorítás történt, megszorító intézkedések történtek, és a jobboldali kormány számos esetben nem is akarja elismerni, hogy milyen sok diszkrimináció fordul elő, itt a jogszabályi kereteket is javítani kell, hogy még hatékonyabban tudjuk fellépni a megkülönböztetésekkel szemben. Gál Perc asszony parancsoljon. Ebben szólok a témához, hanem mint Matéra képviselő asszonynak a szócsöve, ha lehet ezt mondani, hiszen ő a néppárt részéről a e, shadow raportőr ennek a, a témának, és egyéb elfoglaltsága miatt engem kért meg, hogy tolmácsoljam a szavait. Először is e, szeretném megköszönni az előadónak a munkáját, és úgy ítéli meg, hogy összességében ez a vélemény elfogadható, és a néppárt valószínűleg e, támogatni is fogja a harmadik bekezdésnél azonban nagyon komoly agályai vannak ahol az előadó felszólítja a tagállamokat hogy a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó nemzeti intézmények számára biztosítson függetlenséget és pénzügyi autonómiát annak érdekében hogy fel tudják venni a szükséges személyzetet és hatékony munkát tudjanak végezni Matéra asszony nem kritizálja a célt, de annak a módját, ahogy ez az ajánlás megfogalmazódik, azt kritizálja. Meggyőződése, hogy a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó nemzeti intézmények függetlensége és pénzügyi autonómiája tagállami kompetencia. Ez a téma egyébként, hogy mi a tagállami kompetencia, nem először probléma a bizottság témáiban az európai parlament nem br kompetenciával ezen a területen és mi mint néppárt szeretnénk hogyha ez gy is maradna. ezért is fogjuk javasolni a bekezdés olyan megfogalmazását amely sokkal jobban megfelel az európai parlament mandátumának ebben a kérdésben. a módostóink a vélemény tervezet gazdagtására fognak törekedni emlékeztetve az isztambuli egyezmény jogi keretének használatára a nők elleni erőszak tekintetében. Az áldozatoknak szóló szolgáltatásokra fogjuk helyezni a figyelmet, igaz, hogy ez már szerepel a szövegben, de célunk ezt még jobban erősíteni. Továbbá ki fogjuk emelni, mennyire fontosak az alapvető jogok megszegésére vonatkozó adatok, valamint ezek megszüntetését célzó legjobb gyakorlatok megosztása a tagállamok között. Mindenképpen támogatni fogjuk azon konstruktív módosítókat, melyek nem szegik meg a szubszidiaritás alapelveit és nem feleslegesek, hanem egy olyan Európai Unió eszméjét támogatják, ahol az alapvető jogokat tisztelik és védik. Mint a jelentésért felelős Libe bizottság tagja, Matera képviselőasszony nem fogja támogatni a tagállamok bevándorlási politikáira vonatkozó módostókat és ahogy ő írta az anyagában és fogalmazott ez nem képezi alkunak a tárgyát. köszönöm a figyelmüket. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Moody. Köszönöm szépen, Moody asszony. Köszönöm többi kollégához hasonlóan én is üdvözlöm ezt a jelentést, és különösen a B bekezdést, ahol is szó van arról, hogy pszichológiai kizsákmányolás ellen is küzdeni kell. A többszörös diszkrimináció, ami a nőket sújtja, például az oktatás, képzés, szolgáltatások területén, nos, erről is még sok szót kell ejteni. A cselekvési terv. Szeretnék visszatérni a harmadik bekezdéssel kapcsolatban elhangzottakra, ami szerint a nemzeti Esélyegyelőség intézmények függetlenséges pénzügyi autonómiája támogatást kell, hogy kapjon. Most az Egyesült Királyságban a költségvetés jelentősen csökkentették ezeket a pénzeket, ezeket a kiadásokat, és itt nem is annyira jogokról van szó, hanem arról, hogy a jogok érvényesítését lehessen biztosítani. Hogyha a jogokat lehet, akkor nem is kell védeni már ezek után ezeket a jogokat. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és az előbb elhangzott véleménnyel és észrevételekkel is majd vitatkozunk ez ügyben. Köszönöm szépen. Végezetül még Szeretném elmondani, hogy a módosítók benyújtásának határideje április 7-e. Mostantól kezdve van lehetőségük arra is, hogy elektronikusan nyújtsák be a módosító indítványokat. Mehetünk tovább, rátérünk a következő napkérendi eh, pontra eh, biztonsági kihívások a MENA régióban. Arina asszony szó. Köszönöm a szót, elnök asszony. Nos, ami ezt a véleményt illeti, az AFET a főfelelőse, amikor is arról van szó, hogy a közel-keleten és Észak-Afrikában milyen kihívásokkal nézünk szembe. Kiemelném azt, hogy támogatni kell a férfiak és nők közötti egyet, egyenlőséget elsősorban és általánosságban, illetve az erőszak ellen kell felvenni a harcot, főleg ezen régióban. A második dolog, hogy milyen drámai következményei vannak a rabszolgaságba kényszerítésnek, szexuális kizsákmányolásnak, erőszaknak, törvénytelen kivégzéseknek. A helyiek mindent megtesznek annak érdekében, hogy megvédjék és megmentsék ezeket a nőket és lányokat. Aztán ami a menekülteket illeti, a jelentős közöttük a nők is, és nincs megfelelő védelem számukra a menekült táborokban, megerőszakolják őket, pedig gyakorlatilag itt a biztonságban kellene lenniük. Remélem, hogy főleg az árnyék jelentés készítő kollégák segítenek abban, hogy javítsunk ezen a szövegen, és remélem, hogy sikerül majd javítani rajta még. Köszönöm. Gracias a la señora Arena. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Kárpács asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gabriel képviselő asszony helyett szeretném elmondani a észrevételét a jelentéssel kapcsolatban, mint Shadow Raportőr Gabriel képviselőasszony elnézésüket kéri, hogy nem tud jelen lenni az első eszmecserén, de sajnos egyéb elkötelezettsége miatt Bulgáriába kellett maradnia, viszont fontosnak tartja, hogy a véleménye ismertetésre kerüljön. Elsőként szeretnék kifejezni a gratulációját és köszönetét Arena képviselőasszonynak az általa javasolt kiváló véleménytervezetért megtélése szerint a véleménytervezet nagyon világos és precz álláspontot foglal azokról a szituációkról amelyekkel a közel keleti és észak afrikai térségben élő nők szembesülnek úgy biztonsági mint politikai részvétel szempontjából. mindazonáltal gabriel képviselő asszony szeretnék kiegészíteni a szöveget módosítók benyújtása által és három ilyen pontot fogalmazott meg az első pont a női jogok bevonása az európai unió és a térségbeli országok közötti párbeszédbe az arab liga révén is. a második pontja a nők szerepének kiemelése a térségbeli országok béke és politikai stabilitás tárgyalásaiban. a harmadik pont szeretnék kihasználni a véleménytervezet által nyújtott lehetőséget hogy újból arra kérjük az Európai Külügyi Szolgálatot és az Európai Bizottságot, hogy garantálják az európai küldetésekben és közvetítő csoportokban való női részvételt. Ezek voltak az ajánlásai, én pedig köszönöm a figyelmet, hogy elmondhattam ezt a javaslatot. Muchas gracias. El señor Urtasun tiene la palabra. Köszönöm szépen. Osztászonó asszony nem kér más szót. De, úgy tűnik, hogy igen. Rutáról parancsoljon. Köszönöm a szót. Először is azt szeretném elmondani, hogy köszönetet szeretnék mondani a szakbizottságnak és a delegációknak, hiszen a New Yorki 59. ülés ebben a témában nagyon sokat segített. Ami pedig a véleménytervezetet illeti üdvözöljük, a szélesebb körű AFET jelentés tárgyalása körében. Maria Arena és Bejon úrnak is köszönet. Úgy gondoljuk rendkívül produktív ez az eszmecsere. Egyrészt a legtöbb elképzeléssel egyetértünk. A demokrácia, az együttműködés erősítése a cél, ez nagyon jó prioritásnak tűnik számunkra. Megemlítenénk azt is, hogy a külügyi szolgálat részéről már foglalkoztunk több területen a nők kérdésével, az Arab Ligával is novemberben képviselőik itt voltak önöknél is. A tavasz, vagy Spring Forward for Women eh, keretén belül. Úgyhogy már is prioritásként kezeljük ezt a témát, és nagy örömmel üdvözöljük az itteni eszmecserét is. Ami a mediterrán térséget illeti, és az uniót a mediterrán térség vonatkozásában, volt egy párizsi konferencia, rendkívül fejlett nyilatkozattal. További három adhok ülés követte, vagy követi, illetve jövő évben egy miniszteri szintű találkozó is köszönöm. Muchas gracias eh, para informarles eh, el deadline. Nagyon köszönöm mindezt a tájékoztatást. Április 13-a délután 5 óra a módosi indítványok beadásának határideje. Ezzel le is zárhatjuk a mai napi ülést. Holnap 10 órakor folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen!